So, dear colleagues, welcome. Kedves kollégák, mindenkit üdvözlök. Először is fogadjuk el a napirendet, hogyha nincsen kifogás a napirendel kapcsolatban, utána pedig üdvözlöm Daniel Nuit, és az első pontunkra érek, egy nagyon fontos bejelentésem van. Barbéra titkársági vezető, és segített a Brexit tárgyalásokon Michel Barniernek, az európai fő tárgyalónak. Adolfo, gratulálunk! Ez egy nagyon fontos szerep, és mindenképpen hozzájárul a parlament és a tanács illetve a bizottság főtárgyaló csapata közötti együttműködéshez. Tíz éve erősíted a sorainkat, először adminisztrátorként, utána pedig eh, aktív osztályvezetővé nevezték ki. A titkársági kollégák a lehető legjobb szavakkal dicsérik mindig bölcsességedet, gyakorlatiasságodat és kedvességedet is. Az elmúlt évek legsötétebb éveiben is megőrizted kedvességedet. Személyesen 2014 óta dolgozunk együtt. Én sem mondhatok mást, mint hogy megerősítsem ezeket a dolgokat, tehát nagy megtiszteltetés és nagy öröm volt mindig is dolgozni veled, mindig kiváló. Titkárságvezető voltál, és mindig kiváló volt az együttműködésünk, amiért most köszönetet szeretnék mondani. Hogy nekem és minnyájunknak is ilyen professzionális segítséget nyújtottál. Nagyon intenzív együttműködés volt köztünk, és alapvető szerepet játszottál a jogalkotási cunami alatt, amikor a mi szakbizottságunk játszotta az oroszlán részt, a bankunió, a felügyelet, bankfelügyelet tekintetében, tehát rengeteg dolgunk volt. És amikor Sharon Bowles munkáját átvettem, ő is azt mondta, hogy nem tudott volna mit tenni a segítséged nélkül. Mi nagyon fogunk hiányolni, de egyidejűleg biztosak vagyunk abban is, hogy nagyon nagy hozzáadott értéket fogsz majd hozzáadni a Brexit tárgyalásokhoz. Köszönöm a támogás, támogatásodat, Adolfo. Rendben? Akkor most természetesen, tehát természetesen én is. In Europe, uh, in uh, the UK, in Portugal, so of course uh, I would like to. És majd uh, rászállunk egy órát a londoni és általában Egyesült Királyságbeli eseményekre. Pervanche, yes. Um, oui, en tant qu'ancienne présidente de la Commission économique et monétaire, je veux aussi... A monetáris szakbizottság nevében is szeretném kiemelni Adolfo kiváló tulajdonságait. Rögtön, amint megérkezett a titkársághoz, attól kezdve tanúbizonyságot tett az összes képességéről, amire te nagyon helyesen emlékeztettél, de a szakbizottság nevében szeretném üdvözölni Annelies Dodd megválasztását is, aki a Brexit tárgyalások keretében azt hiszem, hogy nagyon fontos és hasznos szerepet játszott. Indeed. Uh, Brian Köszönöm szépen, Brian Face. Én is, én is szeretnék csatlakozni, hiszen uh, gratulálok a kiváló pozícióért, hogy részévé válhatsz a tárgyaló csapatnak, És hallottam én is, hogy milyen nagy segítséget nyújtottál már a Brexit előkészítésében. Nagyon nehéz munka, nagyon nehéz időkben. Köszönöm. Most akkor áttérünk a meghallgatásunkra. Üdvözlöm Daniel Nuit, az Európai Központi Bank felügyelőbizottságának az elnökét. 2017. június 19-én hallgatjuk meg az elnök asszonyt, ahogy az intézményközi megállapodásban is szerepel. Március 23-án találkoztunk már, amikor már bemutatta a 2016-os éves jelentést. Nagyon jó, pillanat egy meghallgatásra, hiszen nagyon sok témánk van az európai bankszektoron belül, és nagyon érdekel minket, hogy hogyan látja a jelenlegi helyzetet. Természetesen a Banco Popular esetében, ahol nagyon nagy szerepet játszott az Európai Központi Bank. Természetesen szeretnénk arról is hallani, hogy a bankreform csomag helyzete hogy néz ki, hogyan látják a nem teljesítő hitelek helyzetét. Végezetül pedig felvilágosítást adhat nekünk, hogy hogyan néz ki a bankfelügyelet helyzete a Brexit fényében. Mielőtt átadom a szót, szeretném kifejezésre juttatni egyrészt hogy nagyon örülünk annak, hogy ilyen gyorsan sikerült ezt a rendelet dolgot nyílbe ütni. És tudom, hogy nagyon nehéz Bélin volt másrészt, viszont azt is el kell mondanom, hogy aggódom, amiatt a tény miatt, hogy likviditási esetekben valószínűleg a tőke rossz jellegével is probléma volt, tehát ez a bank két stressztesten átment, többször is vizsgálták, tehát nem láttunk semmilyen intézkedést, amelyet foganatosítanunk kellett volna a bank problémája tekintetében. Tehát nem igazán látok igazából sikertörténetet ebben, és most szeretném megnézni, hogy mi a helyzet de más tekintetben is agályok lehetnek, hiszen itt nincs meg a backstop, az EDIS, és biztos, hogy további évekig fog tartani. Tehát a válság akkor a legrosszabb, hogyha nem tudjuk előrejelezni, hogy válság lesz. Tehát nagyon nagyon fájdalmas feltőkésítési folyamat volt, a nemzeti bankgarancia rendszerek is nagyon kemény helyzetben voltak, nem csak Franyország, de Portugália esetében is. És éppen ezért pontosan kell tudnunk, hogy hogyan reagáljunk a válsághelyzetben. Köszönöm, most átadom a szót. Köszönöm. Tisztelt képviselők! elnök úrhoz hasonlóan én is kiszeretném fejezni együttérzésemet az Egyesült Királyság beli Portugál beli áldozatok és az áldozatok rokonaival szemben nagyon nehéz időket élnek meg ott most sokan. Örülök, hogy újra itt vagyok a parlamentben, hogy aktuális, fontos kérdések kapcsán beszélgessünk, én a bankfelügyelet köré csoportosítható főleg. Bevezetőmben a Brexit hatásairól szeretnék szólni, illetve a kockázatcsökkentési csomag fő vonalairól, amelyet most is tárgyal a tanács és parlament. Nézzük, hogy eddig mit tettünk a nem teljesítő hitelek ügyében. A banki betétek értékének megőrzése az egész unió feladata, de egyes országoknak persze ez nagyobb feladat, mint másoknak. Ha nagyon sok az NPL egy bankban, az alássa a bank profitabilitását, és így a bank nem tud a reálgazdaság finanszírozójává válni. Ezért a, akik vizsgálták a problémát, ezt az NPL felhamozódást különösen nagy súlyjal jelölték meg. Elkezdődött egy egyeztetési folyamat az NPL-ekről a központi bank és bankok között. Az erre vonatkozó szabályozásnak, ambíciózusnak, realisztikusnak kell lennie, hogy az NPL-ek gyorsan csökkenthetők legyenek az utóbbi hónapokban látható volt, hogy több bank újra és aktívabban áttekintette a saját eszközeinek vizsgálatát, hogy megértette azt, és egyre több helyen létezik úgynevezett NPL stratégia. Még proaktívabban kéne fel lépni, meg kell akadályozni, hogy ezek a rossz hitelek felhalmozódjanak. Időben be kell avatkozni, hogyha ennek a veszélye fennáll. Rámutattunk arra is, hogy a bizottságnak, a tanácsnak és az szakbizottságnak, amikor egymásra egyeztettek, ők megegyeztek arról, hogy erősebb kompetenciákat kéne adni a felügyeletnek e tekintetben de nem csak a felügyelőket kérdeztük, hanem minden szereplőjét az ágazatnak. Intézményi szintű intézkedésekre van szükség, és csődeljárásokra, bírósági keretekre ezekhez. De beszéljünk a Brexitről. 2016-ban, amikor az Egyesült Királyság lakossága több, többséggel a kilépés mellett szavazott, ez azonnal érezhető volt, a központi bank és általában a bankok működéseiben. Azok a bankok, amelyeknek az ő királyságban van lerakhatuk, elkezdték a hard Brexitre való felkészülést. A központi bankon belül pedig igyekszünk az Egyesült Királyságbeli bankok valamennyi esetlegesen adó problémájára felkészülni az eurozónában. Ez egy új helyzet lesz számukra, hazájuk nélkül. Eldöntöttük, hogy az angol bankokat függetlenül hovatartozásoktól egyformán fogjuk kezelni a felügyelet szempontjából, és azon vagyunk, hogy a nemzetközi relokációs tevékenységet és ugyanilyen mércével mérjük, de hát persze mi sem vagyunk mindenhatók. A szabályozási különbségek egyrészt tagállamok között is okoznak feszültségeket, aztán az elővigyázsági keretet sem ültett át minden tagállam egyformán szigorúan, és a felügyeleti kiskapukat megint csak más tagállamok és bankok, vagy, vagy befektető cégek kihasználják. Különösen, hogyha őket csak nemzeti szinten ellenőrzik. Sok szempontot kell figyelembe venni akkor, hogyha egy bankot vizsgálunk, annak működését, be kell ismernünk, hogy nagyon ö, szét darabolódott az európai szabályozás, nem mindenért a bankok, hanem sok mindenért maga a szabályozása felelős. Tehát ezeket a kiskapukat európai szinten kell bezárni. Ilyen például a lányvállalat és anyavállalat közötti viszony szabályozása, amelynek hiány az bankfelügyelet sem lehet hatékony, már pedig akik kockázat rendszerszerű kockázatot jelentenek, azok a befektetői kapacitások figyelmet igényelnének. Ezeket a nagy befektetőket tulajdonképpen banknak kéne tekinteni ebből a szempontból, mert simán egy mm, súlycsoportban játszanak azokkal. Az Egyesült Királyság és államok között van egy erre vonatkozó együttműködés, jó lenne ezt az egész EU-ban elterjeszteni. Aztán az egész jogalkotási csomagot, ha most áttekintem felülvizsgálati szempontból, akkor ugye az elsődleges célt a kockázat csökkentésben jelöltük meg, és fel akarjuk gyorsítani az ideiglenes keret működését, vagyis végére szeretnénk érni, mert csak ha rendesen bevezetjük a rendszert, akkor érhető a tőke megtakarítás. A bizottság azt ígérte, hogy dinamikus, gyors átállásra tesz majd javaslatot, és egy időben az IFRS hatályba lépését de facto elhalasztanánk, hiszen a bankoknak ehhez a bevezetéshez teljes körű értékelést kéne végezniük egy olyan tevékenységi körről átmeneti időszakban saját maguk házatáján, amelyről nincsenek adataik. Meg kell őrizni a rugalmasságot, hogy az idioszinkratikus kockázatokat az intézményeknél is tudjuk kezelni, Növelni kell a felügyeleti konvergenciát, és a lényegi területeken össze kell hangolni. Ugyanakkor a javaslat nem tartalmaz EU szintű harmonizációt, még a legfontosabb tématerületeken sem. A nem jól teljesítő hitelek kapcsán kell ezt a kérdést kezelni. Negyedsorban tény, hogy az elővigyázatossági keret is óvatosságra int. Meg kell hagyni a tagállamoknak, hogy bizonyos intézkedések, eljárások tekintetében egymással egyezkedjenek, hogy akarnak-e ketten közelíteni egy közös nevező felé. Ötöd sorban át kell tekinteni a kisbankokra vonatkozó szabályokat, az ő adatközlési kötelezettségeiket és a bennük működők javadalmazását. Ez egy folyamatos probléma, az ensz is kapcsolatos, és a szabályozási kerettel is. Itt nehéz lesz a kis és nagy bankok között kompromisszumot kötni, de azt talán el lehetne várni mindkét féltől, hogy ne legyenek protekcionisták, pénzügyi válság esetén sem. Hatos támogatjuk a nagy tőke engedményeket, a tőke szabadabb vándorlásának módszerét szeretnénk látni Európa szerte. Meggyőződésünk, hogy a bankunió erre önmagában egy nagy lehetőség. Összességében azt mondhatom, hogy ha folyamatosan vizsgáljuk a felülvizsgálati prioritásokat, azért vannak olyan kockázatok és rendszerszerű problémák, amelyek egyértelműen kimutathatók, és ezek megoldása kapcsán szigorúbban és magasabb szinten kellene együttműködni az európai felügyelő szervnek a tagállamiakkal. Itt ez még nem valósult meg. A bankok némelyikének jel jelentős lépést kéne tennie, és megszabadulnia a rossz hitelektől, és okos hiteleket venni föl, illetve adni. Továbbá a jogalkotó és az EU nemzetállamainak pedig meg kell érteni azt, hogy erre a harmonizációra és részleges harmonizációra mindenképpen szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Üdvözlöm, Női asszony, az Econban köszönöm az előadását. Amire szeretnék rákérdezni, az eh, a Banco Popular első szabályzásának a sikerére. Azt mondta, hogy itt igazából tehát itt egy, egy viszonylag sikeres eredménnyel járt ez, és megemlíteném, hogy a legutóbbi bankcsomag létrehozása során a meglévő felügyeleti eszközök nem mutatkoztak elégségesnek. Érdekes lenne rákérdezni, hogy eh, hogyan látja itt a felügyeleti eszköztár lehetőségeit, és eh, nagyon érdekelne az újratőkésítés eh, előfeltétele, és másodszorban pedig az érdekelne, hogy mit tehetnének a felügyelők, a bankfelügyelők, hogy megfelelő időben tudjanak jelezni ilyen dolgokat. És egy második dologra is rákérdeznék, itt a NPL témáról is beszélt, a nem teljesítő hitelekről, és Írországban körülbelül 60 százalék ezeknek az aránya, és gondolom, hogy máshol is. És nem az összes nem teljesítő hitel ugyanolyan. Tehát nem mindegyik megoldható potenciálisan, és felmerülnek bizonyos kérdések. Tehát vannak különféle nem teljesítő hitelkategóriák, és mi alapján osztályozzák a nem teljesítő hiteleket? És hogyha mondjuk vannak olyan nem teljesítő hitelek, amelyeknek van esélye, hogy teljesít, akkor ezek több időt kapnak esetleg? És ez természetesen nehézségekkel függ össze. Köszönöm szépen, köszönöm. Köszönöm a kérdést. És a Banco Popular esetét is szeretném megválaszolni. Tehát mindenek előtt szeretném elmondani, hogy osztom a nézeteiket, és most szeretnék válaszolni arra, hogy mit teszünk bizonyos körülmények között. És ahogy az elnök is említette, nagyon fontos, hogy ne rendszer szintű válságban legyünk. Tehát nagyon fontos az, hogy időben kell a problémákat észlelni. És és sokkal egyszerűbb lenne itt a dolgokat úgy megoldani, hogy normál versenyhelyzetben legyenek. A probléma viszont az, hogy megfelelő időben kell foglalkozni vele. Tehát amennyiben későn jeleznek egy problémát, akkor a megoldás lehetősége is csekélyebb lesz. Tehát ez főleg a gyenge bankokra vonatkozik. Az újra tőkésítésről is szóltak. Itt azt szeretném mondani, hogy ez egy ez egy olyan dolog, amelyet az EBRD-vel együtt oldunk meg, és itt mindenek előtt a banknak meg kell kérni a nemzeti hatóságokat, hogy nyilatkozzanak, hogy hogyan látják, amennyiben a nemzeti hatóság választad, a pénzügyminiszter, vagy az ország többi minisztere megkérdezi a versenyjogi főigazgatóságot, hogy nézze meg a feltételeket, hogyha egy bankot újra szeretnének tőkésíteni, és hogy a idevágó feltételek teljesülnek-e. Hiszen nagyon lényeges az, hogy közpénzt ne arra használjanak, hogy a veszteségeket pótolják, hanem hogy a bankot olyan helyzetbe hozzák, hogy képes legyen saját maga stabilá válni. És ebben a procedúrában két dologról van szó, hogy a bank fizetőképes-e, tehát a bankot fizetőképesnek kell nyilvánítani, és természetesen előre kell tekinteni, tehát előre tekintendő perspektívára van szükség, és két két lehetőségünk van. Újratőkésítésű lehetőség, és nagyon szorosan együttműködünk az európai hatóságokkal, hogy sikeres legyen az egész művelet. Hiszen véleményem szerint ez egy nagyon lényeges pont, És nagyon fontos az, hogy amennyiben közpénzeket szánunk egy bank megsegítésére, akkor legalábbis középtávon mutatkozzon sikeresnek a projekt. Tehát itt a nem teljesítő hitelek, tehát nyilván hasonlóak ezek a nem teljesítő hitelek, tehát bizonyos helyzetekben láttuk, itt, tehát például a válság alatt, és vannak olyan hitelek, amelyek egyéni hitelek, privát hitelek, lehet fogyasztási hitel, lehet jelzálog hitel, tehát természetesen különfélék a nem teljesítő hitelek, és éppen ezért a megoldásuk is különböző lehet. És főleg akkor, amikor a, azokkal a portfóliókkal is összefügg, amelyekkel most foglalkozunk, az biztos, hogy időre lesz szükségünk, a legacy portfólióval foglalkozunk most. A leglényegesebb az az, hogy realisztikusan becsüljük fel a nem teljesítő hitelek helyzetét, és hogy ezek alapján állítsunk fel egy tőkésítési tervet. Tehát, hogyha a bank nem győz meg minket, akkor felszüljük, hogy ismételje meg a munkáját. Köszönöm, én teszem fel a következő kérdést. A Bankó Populár ügyét folytatnám, hiszen itt eléggé limitált az időnk, és egy kicsit mélyebbre is szeretnék hatolni. Tehát itt a bankok problémájával tisztában voltak? És hogyha tisztában voltak, akkor voltak helyszíni vizsgálatok, ezeket a vizsgálatokat egy ország képviselői hajtották végre, vagy csapatok, mm, kiegyensúlyozott összetételű csapatok, tehát hogy meglegyen a nemzeti kiegyenlítettség is. És milyen, eh, hogyan tudja ezeket a problémákat eh, azonosítani? És eh, szeretnénk hangsúlyozni még, végezetül. Azt mondta, hogy olyan megoldásra gondol, hogy előre jelezzék, tehát a nem teljesítő hitelek esetében is jelezzék előre, hogy ha esetleg problémás az. És tehát miért nem foganatosítottak semmilyen intézkedést, amennyiben látták, hogy bizonyos hitelek nem teljesítenek, úgymond törékenyek. Tehát egy banknak problémája volt, tisztában voltak vele, akkor miért nem léptek? Vagy, vagy nem tudták, hogy a banknak problémája van, vagy nem tudták, hogy milyen mértékben van a banknak problémája. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy nagyon fontos fordulóponthoz értünk, hiszen a bankunió még nem befejezett dolog, és Igazából csak a megakadályozás, a korai közbelépés az egyetlen eszközünk, hogyha problémák vannak. Tehát jobb lenne arra a következtetésre jutni, hogy van, ami nem működött, voltak hibák, hiányosságok, ezt felismerjük, és hogyha ez megint előfordul, akkor van egy terv, hogy az ilyen helyzeteket megelőzzük, vagy orvosoljuk. Köszönöm szépen a kérdéseket, ami a Banco Populár ügyét illeti. Itt bizonyos dolgokról be kell tartanom a titoktartási kötelezettségemet, de arra igennel választottak, hogy igen, sokan tudtak a dologról. 2016-ban volt egy stresszteszt, ennek az adatait sokan megismerhették, és ez már nem is az első, hanem a harmadik tők hiányos bank volt. 600 bázispontos volt a tőke hiány a kezdeti állapotban, úgyhogy nem volt meglepő, ami eztán következett, és felügyeletet kellett kialakítanunk a bank fölött. A stressz tesztek persze nem úgy működnek, hogy átment, nem ment át, hanem Ezeken belül a hiányt sokkal láthatóbbá lehet tenni, fel lehet tárni. Ez 5 milliárdnak felelt meg az utóbbi évek során. Egyesek úgy gondolják, hogy meg lehet ezt magyarázni úgy, hogy ennél még rosszabb is történhetett volna. Ugye a stressz tesztekkel kapcsolatban az SSR nem is szavazhat. Az e az sok más szervezettel együtt alakítja ki a stressztesztek szempontrendszerét. Még az EKB-t is bevonják, de a felügyelő tanácsot soha, hogy ne legyen összeférhetetlenség. Ezt azért mondtam el, mert amikor egy adott ország nagyon rosszul teljesít, a lista aján van, illetve a válság csúcsát elérte, mint például Spanyolországban, ez fő, főleg ugye az építőipar válsága volt, és amikor elérte tehát a válság a csúcsát, akkor nem volt nem lett volna észszerű egyből azt mondani, hogy a legnehezét már letudtuk, és hogy lehetett volna rosszabb is, hiszen a stressztesztek sikeresek voltak, és pláne nem lett volna okos az ott szerzett tapasztalatokat más országokba átvinni. Na de éppen azért megyünk el mindig terep szemlére, elnök úr, hogy jól látható legyen ezeken a közületi mm, számlákon, hogy itt sok milliárd eurós támogatásról volt szó, és ennek a felügyeletéről. Könnyebb lenne egy fekete bárányt találni, és rámutatni pontszerűen arra, hogy itt a hiba, ő a hibás. Sajnos azonban, vagy nem sajnos, de a kutatásaink oda vezetek minket, hogy sok tényezős a dolog. Először az utóbbi három év során csődejárásokat kellett folytatni, de ennél még rosszabb lenne, hogyha elhallgatjuk a problémát, és nem nevezzük a nevén. A BRD keret és az, azáltal nekünk adott kompetenciák nem azért adottak, hogy ne használjuk őket. Mi akkor is, ugye, hogyha a bankok menedzsmentje hozza alapvetően a döntést, és nem szereti a beleszórást ebbe, ezzel együtt is nagyon jó, hogy létezik a BRD, az SRD, az SSS, SSF, mert így vannak mérőszámok, minták, amelyek a, az objektív értékelést szolgálják, és így felgyorsíthatják a szanálási folyamatot is, újra megnyithat a bank, és csökkentjük a közpénzek elszivárgásának kockázatát. Persze túl, eltúlozni sem szeretném ezek jelentőségét. Szerényen mondom azért, hogy ez a keret átment az erre vonatkozó kategóriában a különböző teszteken, tehát sikeresnek nyilvánítható. I'm sorry to say that I Igen, egyetértek, és szerintem jó lenne, hogyha azokat a problémákat megfelelő módon tudnánk, megfelelő időben eh, észlelni. Igen? Csak egy kérdésem lenne. Azt hiszem, ami a jogalkotásra vonatkozik. Mi? Tehát tehát igazából, igazából az egész fézén az nagyon sok eh, nagyon sokba nagyon sok időbe kerül főleg. És igen, ahogy tudják, most nem erről szól most a vita. És ez mindenképpen időbe telül, hogy teljes mértékben ezt az előírást teljesítsék a bankok. És egy bail egy feltőkisítés esetén pedig kell, egy, kell, kell betét. Igen, kellnek betétek. Tehát van itt azért a realitás és egy jogalkotási sor között különbség. Köszönöm szépen, Önök úr. Sok mindennel egyet értek, sok mindennel nem. És üdvözlöm Nui asszonyt, és a Banco Populár esetét folytatnám. Tíz napja olvastam Konstanció úrnak, az EKB alelnökének a nyilatkozatát, és azt mondta, hogy likviditási problémák voltak ebben a bankban. Tehát igazából nem a fizetőképességről volt szó, hanem a likviditásról. És ez alapján sorolnak egy bankot, hogy csődbe jut, vagy valószínűleg csődbe jut, és igazából nem láttam erről konkrét dolgokat, tehát én nem lakom Spanyolországban, tehát lehet, hogy valamit nem tudok pontosan, de azért szeretném tudni, hogy igazából milyen küszöböket használnak, hogy ilyen döntésre jutottak, és szeretném azt is elmondani, hogy itt rosszabbodó, rosszabbodó likviditás esetén, tehát ugyanilyen problémák voltak a, a Montedei Paszki Disziéna esetében is, és az biztos, hogy ez a bank ideges volt egy darabig, és most szeretnék megkérdezni, hogy ha így érve, akkor hogyan látja a többi bankok problémáját? Tehát, hogy például a likviditási küszöb problémáját, és hogy ez az eset mennyiben más, mint a bankok populár esete? Igen, igen, a nagy különbség az az, hogy nem ment át stressz például a Montedei Paszki. Köszönöm szépen. Nyilván, ha egy bank szenved, akkor a likviditás az első jele a betegségnek, ennek a hiánya, a gyengesége, de nem az egyetlen jele annak. Tehát nem csak a likviditásra kell figyelni. Ha a bank például tőkeemelést hajt végre két-három év alatt, és ráadásul még ugye milliárdos támogatásokat is kap, és aztán azt eladják a akkor az más, mint az általános likviditási hiány. De a likviditás hiányról továbbra is mondhatjuk, hogy az alapvető betegséggel olyan, mint a láz. Hogy van ennek küszöbe, a likviditást hogy kell behatárolni? Egy biztos, hogy ne kerüljön a bank olyan helyzetbe, ahol a bank képtelen kifizetni legalább az adósságának egy részét, és erre vonatkozóan a szabályozás világos, a bebukás kockázatával fenyegetett bankokat bizonyos keretek között kell működni, hagyni, és a lévőségek, tartozások megfizetése az elsődleges, és ha ezután is illikviditás van, akkor, akkor jöhetnek szóba különleges intézkedések, mint például egy ideiglenes feltőkítés. amíg egyáltalán képes fizetni a bank a, a hiteleit, addig köteles. Ha pedig látható, hogy erre már nem lesz képes a közeljövőben, akkor át kell lépni a másik struktúrára. Ha ilyen helyzet adódik, nem is igazán van itt játék tér, hogy mit kéne dönteni, erre vannak automatizált szabályok. Egyes országokban, például ahol maratórium érvényesül, ott a betétesek, ha őregdívhatnak, akkor érdemes elsőnek lenni. A Banco Populárnál ennek az ellenkezője történt, de hát meg kellett hozni a döntést, illetve hát ezért hoztuk meg a döntést. Ramon Rosa. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük, Nui asszony, itt a parlamentben a Banco Populárral kapcsolatosan szeretnék még feltenni kérdést. Első ízben használjuk a szanálási eszközt. sokat dolgoztak ezen, ennek örülünk. Aztán meglátjuk, hogy a Banco Santander esetében esetleg lehet -e lehetőség arra, hogy kevesebb adót fizessen és konszolidálhassa a veszteségeit ezáltal. Most nézzük az egységes bankszonálási mechanizmust. Ahogyan a kollégák elmondták, Konstancio az alelnök, az EKB elnöke júniusban elmondott mutatta, hogy itt likviditási válságról van szó. Tehát a betétek nagy mértékben kiáramlottak a bankból. Folytattak-e vizsgálatot a sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatosan? Ugye a spanyol parlament vizsgálóbizottsága a múlt héten kijelentette, hogy a regionális kormány vagy akár az európai társadalmi biztosítási rendszer volt az, amely ehhez a betét kiáramláshoz vezetett. Nem voltak tehát sorok az utcán, nem voltak kis ügyfelek, akik vissza akarták venni a pénzüket. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy az a helyzet, hogy egyes regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok két milliárd, több milliárd eurót is bekaszáltak a beavatkozás megelőző két nappal. Folytattak-e vizsgálatot ezzel kapcsolatosan, ami ugye a Banco Populár likviditási válságához vezetett? Ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig. Ugye itt az adósságokat eliminálták, ez most elégséges indok-e a szanálásra? miért nyújtanak segítséget ilyen esetben. És első része. Igen. A betéteket vissza lehetett venni, de ez ügy, ez már nem az én felelősségem, ami pedig a spanyol igazságszolgáltatást illeti, az sem az én asztalom, de a spanyol ügyészség mindenképpen nyomoz, és intézkedéseket tesz, hogyha szükséges. Ami pedig az alárendelt adósságokat illeti, itt az MRL utalok, és ezeket tehát Ezeknek általában eléggé magas a megtérülése. Tehát a pénzmosási rendelet hatája alá estek ezek, és a viszont eladók nem vehetik meg közvetlenül ezeket, mert akkor a feltőkésítés sokkal bonyolultabb lesz. Tehát itt kölcsönös alapok részvényekről van szó, vagy biztosítókról, tehát ott nagyon diverzifikált termékek vannak. De mindenképpen olyan eszközökről van szó, és itt egy bank mentése vagy felszámolása. Ez egy, nem, ez egy nagyon veszélyes eszköz, és óvatosan kell bánni vele. Köszönöm. 30 másodpercem van még. Köszönöm a kérdést. Csak azt szeretném kérdezni, hogy az ideiglenes mechanizmus arról volt szó, hogy ki vizsgálják a spanyol kormányzásra vonatkozó hatásokat. Itt van most a spanyol képviselő, miért nem a döntéseket? Igen, a regionális önkormányzatot, nem, erre nincsen hatásköröm. Ezt a spanyol bíróságnak és a piac felületnek kell megvizsgálnia. De elhangzott az is, hogy a Populár az egy hitelképes, szolvens bank, és néhány hét múlva mindez megszűnt. Igen, a hatóságok felelőssége ez, hogy ezeket előre jelezze. Lehet, hogy nem tetszik a válasz, de ez a válasz. Miguel Francisco. Eh, Köszönöm, elnök úr. Véleményem szerint a Banco Popular szanálása kétségbe vonja a spanyol bank irányítását. Nagyon sok kérdés merül itt fel bennünk, aggaszt minket maga az eljárás. Hogyan tudják, hogy a döntéshozatal előtt estén nagy mozgások voltak a betéteket illetően. Voltak tehát olyan személyek, akik privilegizált tájékoztatásban részesültek, és persze a kis részvényeseket sújtja mindez. Itt a Banco Populár munkatársairól van szó, akiknek el kellett viselniük a bank szerkezet átalakításának következményeit. Ami pedig a Deloitte elítését illeti, ez végül is ahhoz vezetett, hogy egy euróért értékesítették ezt a bankot. Ahogyan az elnök is elmondta, azt szeretném tudni, hogy a stresszteszt mechanizmusait felülvizsgálják-e bankok Pupler esete után. Ez ugyanis tökéletesnek tűnt, ahogyan Tremoza is elmondotta. Az első dolog a stressztesztek felülvizsgálata. Nem tudom, hogy erre sort kerítenek önök, vagy sem. A második dolog a bankok populár bankszanálása. Nem tudjuk, hogy kaput nyit el különféle viszályoknak a bankon belül. Harmadsorban pedig szerintünk a pénzügyi ágazat koncentrációja veszélyes dolog, tekintettel arra, hogy léteznek túlságosan nagy bankok ahhoz, hogy csődbe menjenek. Ezt már más esetekben is láttuk, és ez növeli a rendszer kockázatot. Aztán kérdezem a közepes mértékű bankok szanálása. Ez az egységes szanálási mechanizmus pozitív következménye volt-e, vagy sem? Thank you very much. Köszönöm szépen. Remélem, jól értettem a kérdést. Egy kicsit nehézé tette a tolmácsok dolgát, mert nagyon hadart, de amit a tők, a betétesek mozgására vonatkozóan mondott, ezt sem tudom konkrétan megválaszolni, de abban biztos vagyok, hogy a spanyol jognak és a bíróságnak van olyan kitétele és kompetenciája, hogy ezt megvizsgálja, és az önvédelem is egy jogos elvárás a betétesektől, miközben őket is védeni kell. A kis betétesek, a kiskereskedők, akik részesedést visznek egy székben, az nem, az nem azt jelenti, hogy ők betétesek lennének. Az equity és a deposit más. Az ilyen helyzetben, ha valaki tulajdonos egy cégnek, résztulajdonosa, ott más eljárás van. Csőd esetén. A litigációt illetően igen, Volt már bőven ilyenre példa. Minden tagállamnak azonban saját szabályai vannak arra vonatkozóan, hogy mikor, milyen feltételek mellett alkalmazható. Ha túl nagy ahhoz, hogy megbukjon elf, szerintem mellé beszél. Nem a méret számít egyedül, hanem a komplexitás. Hát persze hát nyilván általában a nagybankok egyben komplexekbek is, de főleg a komplexitás, ami a gondot okoz, illetve hogyha egy adott banknak úgynevezett egzotikus operációi vannak, hogyha már nem átláthatóak a viszonyok, a portfóliók egymástól való elválasztása már nem sikerül, ezek is kockázatot jelentenek. Ugye a kiskereskedelmi bankolás, mint a Santander vagy egyébek, is sajnos ebbe a kategóriába tartoznak, tehát kicsiségük ellenére ö, túl bonyolultan hiteleznek, és ez gondot okozhat. Ö, a mérettől persze súlyosbodik a probléma, de nem ez az egyetlen mérőszám. Tehát nem önmagában a nagysággal van a baj. Elnézést lejárt az ideje. Köszönöm, kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Lujeszének, hogy eljött. Két kérdésem lenne. Az első bevezetőjében a rendelet 13. cikkét idézte meg ami azt mondja ki, hogy az SZB-t értesíteni kell, hogy a korai intézkedés történik, és a 27-es cikk kell összhangban kell ezt lefolytatni, és ha várható, hogy az adott pénzintézet pénzügyi helyzete ettől rövid távon javul, akkor a korai beavatkozás egy teljesen legális eszköz. De a Banco Popular esetében ez történte történt-e időbeli gyors intézkedés, ha pedig nem, akkor mi indokolja azt, hogy nem éltek ezzel az early intervention es esetőségével, ami a bankok likviditását illeti. A bankó Populárnál a likviditás már régóta lement a hivatalos elvárás alá. Ez hogy lehet, hogy a kötelező szint közelében ezt senki nem vette észre. Gondolom, hogy a spanyol központi banknak ezt felügyelni kellett volna ezt a bankot és ezt a helyzetet, és nem tudom, hogy akkor ez hogy működött. Mennyi ideig tartott az időszak, amíg a bankó populár nem felelt meg a kötelező szabályoknak, és ezt tudta a felügyelet is. 2010 2006-ban 135 százalékos volt már a, a likviditás fedezet, de volt, amikor bőven lement 100 százalék alá. Ami pedig a likviditási testület működését illeti, ugye itt 73 milliós értéknél avatkozott csak be, és a kis betétesek ezt megszenvedték. Szeretném hallani a véleményt arra, hogy lehet itt valamit jogalkotásilag segíteni, mert a jelenlegi szabályok a megbukó bankoknak kedveznek. Köszönöm. Két lehetséges rendelet van, a CRD 4 és a BRD és az EBRD esetében a válasz nem. Az arányosság miatt. Ez azt jelenti, hogy a minimálisan szükséges lépést kell megtenni, hogy elérjünk valamit. És a két rezsim, mert a bankok különböző módon látják. Tehát a CRD 4-es lenne például egy ilyen példa, és az arányosságot említettem, és az arányosság esetében is kell egy minimális felügyeleti fellépés. Tehát küldtem a jogalkotóknak már egy levelet, a bizottságnak is küldtem egy levelet, hogy eh, a jelen intervenciós intézkedéseket hogyan képzeljük el. Nagyon nehéz olyan eh, feltételeket elérni, amelyek során élni lehetne ezekkel. És a jogi helyzet miatt például a tagjaink nagy része úgy érzi, hogy vagy túl korán van, vagy túl későn. Tehát általában azt hiszik, hogy úgy gondolják, hogy vagy túl korán, vagy túl későn lépünk. Tehát mi rendre kinyitjuk a könyveinket, és természetesen sokkal korábban nézzük meg a bankok helyzetét, amennyiben egy korai beavatkozási intézkedésre van szükség, tehát sokkal korábban, mint az EBRD. De nagyon fontos az információcsere, nagyon fontos az együttműködés, és nagyon sokat kell tudnunk a körülményekről. És inkább többet adunk, mint kevesebbet. Tehát nem okozott ez semmilyen fennakadást, de jó lenne, hogyha lenne egy olyan beavatkozási intézkedés, amely más, mint a CRD 4-es. És ez pedig azért lényeges, hogy felszólítsuk a bankokat, hogy amennyiben nem lépnek megfelelő módon, akkor sokkal nehezebb lesz a feltőkésítés. És Tehát például az LCR esetében is szeretném elmondani, hogy először is meg kell néznünk a veszteségek kiegyenlítésének a lehetőségét bizonyos körülmények között, és mielőtt az igazi válság bekövetkezik. De bizonyos körülmények között ez időbe telik. Nagyon fontos az, hogy a bank figyelembe vegye az előírásainkat is, tehát például a tőkekövetelményekről szóló irányelvben lefektetetteket, Köszönöm szépen, Marco Valli. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Olaszul fogom feltenni a mert tényleg kérem, hogy tegyek a főhallgatóját. Nos, ami a bevezetőjében elhangzott megjegyzéseket illeti, ugye többször is elmondta, hogy sietni kell. Jó magam is úgy vélem, hogy fontos problémája, ez a nem teljesítő hitelek problémája, azonban amikor már torzult a verseny a bankok között, hiszen vannak olyan bankok, amelyeket megszabadítottak a mérlegükben az elmúlt években ezen hitelektől állami beavatkozások révén, és nagyon sok olyan bank van, sok olasz is, amelyek küzdenek az NPL-ek problémájával. Ugye az MPL-ek gyors eladás egy alapvető problémát jelent, hiszen ezeket gyakran az értékükön alul értékesítenek, és ez egyfajta stressz, túlzott stressz helyzetet jelent, tovább torzítja a versenyt, és egy súlyos problémát jelent, mert az egyébként is nehéz helyzetet illetően azon bankok között, amelyek kaptak támogatást, és most pedig azok között, akik a felülvizsgálattól kapnak egyfajta ilyen ostort csapást, és azt mondják, hogy gyorsan el kell adni ezeket a hiteleket. Ugye ezekkel az MPL-ekkel egyes gazdasági szereplők kereshetnek is, és aztán, hogyha megnézzük az adatokat, Láthattuk a harmadik szint melletti eszközök mellett nagyon sok második szintű eszköz is létezik az európai bankoknál. Itt 12-szer annyi ez, mint a nem teljesítő hitelek. Tehát nézzük meg, hogy mi a valós rendszerkockázat, amit most megtapasztalhatunk az Európai Unióban és látjuk itt a második, harmadik szintű eszközök problémáját is. Jó lenne ezt megérteni ezek viszonyát, mert önök továbbra is csak az MPL-ekkel foglalkoznak, és nem veszik figyelembe a második, illetve harmadik szintű eszközök problémáját. Well, when you mentioned that uh, we... Amikor azt említette, hogy korábban is felléphettünk volna, akkor erre azt mondom, hogy 2014-ben is elkezdtük a vizsgálatot, most 2017-et írunk, és ez egy elég hosszas folyadalom, amíg az iránymutatókat megbeszéljük, és a bankokat megkérdezzük, hogy mi a helyzet, és a bankoktól bekérünk különféle elképzeléseket, hogy mit szeretnének tenni a nem teljesítő hitelekkel ezeknek a terveknek ambiciózusaknak kell lenniük, nem várhatunk évtizedetig. Azonban realisztikusnak is kell lenniük. Tehát eh, felbecsüljük a bankok kapacitását, és eh, igazából megnézzük, hogy ki jó, ki jobb, és akkor fogadjuk el a tervet, amennyiben realisztikus, és eh, ténylegesen kötelezettségvállalásokat mutat. Említette azt is, hogy a betétek értékesítése is megoldás. Igen, piacgazdaságban vagyunk, és kell egy ár, kell egy eladó, és kell egy vevő. Hogyha ez a három megvan, akkor mehet az adásvétel. Tehát meg lehet venni a nem teljesítő hiteleket, az áruk csökken, de nem olyan gyorsan, és itt általában a vásárló van alkupozícióban, és nem az eladó. És az árak természetesen kiebrándítóak. Hiszen minél több pénzt kapnak a bankok, annál erősebbek, annál fizetőképesebbek. Tehát teljes mértékben értem az álláspontját. De valószínűleg sokkal jobb, hogyha minél hamarabb megszabadulnak a bankok a nem teljesítő hitelektől. Most is a, a hármas szintű betéteket összehasonlítjuk a kettes szintűekkel. Tehát ez na, kicsit úgy hangzik, hogy na hát kapok egy kis szünetet a nem teljesítő hitelekkel, aztán majd körülnézek a piacon. A válság igazából nagymértékben érintette a kockázatos befektetéseket, a kettes ármas szintű tőkét, és csökkent a kockázati tőke aránya a válság után. Tehát eh, például a hármas szintű betétek. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy van egy eléggé átfogó kiértékelésünk, és 47 és fél milliárd euróról van szó a hármas szinten és a kettes szinten. Tehát 42 és fél és 4,6 milliárd piaci műveletekből. Pillanatilag és ezek nem mérges betétek. Ezeket természetesen érinti a piaci árak ingadozása, de nem, nem mérges, nem toxikus hitelek. Mindenhol körülnézünk, és bizonyos kockázat típusokat is figyelembe veszünk. Thank you. Köszönöm szépen. Hát igen, nem túl likvidak ezek a bankok, de hát ez már egy másik történet. Michael Gianni. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, Nui asszony. Elnézését kérem, hogyha nem osztom az ön lelkesedését és kedvező elképzelését az európai hatóságok szemszögéből már, ami a BRDD irányelv első alkalmazását illetve. Nagyon sok ellentmondásos pont van még itt, és ahogy napvilágot látnak a hírek, ugye egyes újságok talán előbb megkapják ezeket, mint mi, mi pedig öntől ezeket nem hallhatjuk, akkor úgy tűnik számomra, hogy a bankunió törékenysége megmutatkozott valamennyi hatását illetően, és az SSM az elő, ahelyett, hogy megelőzni és időben cselekedne a tekintetben, inkább az események mögött kullogott. A likviditás, likviditással kapcsolatos dolog, én még mindig nem értem, hogyan lehetséges, hogy egy olyan hatóság, mint az önné, melynek kötelezettsége szigorúan felügyelni a likviditási szintet a bankokban, a bankrendszerben, hogyan engedheti meg, hogy egy pénzintézet egyfajta likviditás hiányt tapasztalhassa meg egy hét leforgása alatt, a nyitott piacokról az egyik munkanapról a másikra. Itt biztos, hogy van valami, ami nem működik, nem működik valami az önök monitorozásában. Az Európai Bank hatóság az LKB monitorozásában, és ahogyan a Banka Populár kapcsán kérték, itt kb. 40 milliárd kollaterál van, amelyet az LKB felé átadott, és és fél 4 milliárd likviditás mellett. Tehát itt ez kevesebb, mint 10 százalék, és úgy tűnik, hogy teljesen a végletekig ki van itt merítve minden. És azt hiszem, hogy ezt a helyzetet valahogyan tisztázni kellene. És aztán még egy végső megjegyzés a bankunióval kapcsolatosan, a BRD-vel kapcsolatosan. Ahelyett, hogy a bankrant meg akadályozna megelőzni ez a rendszer, úgy ott van a Bélin kockázat, ez ahhoz vezet, hogy a nagy betétesek menekülnek a bankoktól, ez növeli a bankran jelenségét, és annak a lehetősége, hogy BRRD keresztül el lehet adni a nehézséggel küzdő bankokat, ez úgy tűnik, hogy sem háttérbe szorul, Ugye egyes esetekben sokkal kedvezőbb feltételek vannak, ott van például a Santander esete, ott kapott egy jobb ajánlatot is ez a bank, tehát ez már egyfajta első bizonyíték. Ön 10 percig szólt elnök úr, tehát hadd fejezem be én is. Tehát ez egy első ügy ezen bank kapcsán, amely nehézségekkel küzdött. Mi történt még a válság során? Köszönöm. Well, uh... Nos. Hogy a többi bankra hogy hat egy gyenge bank, napi szintű monitoring szükséges ilyen esetekben, és ezt meg is tesszük. ha nehéz, veszélyes időszakot él meg egy bank, akkor akár óránként is működhet a likviditás monitoring. És nincs konkrét kiváltó ok, vagy jól definiált kiváltó ok, amíg senkinek nem tűnik föl semmi baj, addig hát nincs mire fölbeavatkozni, de amikor egy bank egyszer csak nem fizet, akkor viszont gyorsan oda kell figyelni rá. Sajnos mi nem vagyunk közvetlen, vagy hát egyáltalán jogalkotói poszton. Euh, Én nem vagyok jogalkotó, de a BRD átment a teszten, megmondták neki, hogy mit javíthat, milyen szankciókkal kell számolnia, ha nem sikerül ez. Szerintem az irányelv is maga is megállt a helyét, és jól szerepelt a vizsgán. Ami az ELA-t illeti, én az elkülönítés elvét vallom, amennyiben jók az információink, ha kollaterális kár keletkezésének kockázata fennáll, akkor a központi bank ideiglenesen átvállalhatja a kockázatot, legalábbis a nemzeti felügyeleti munkám során az volt a tapasztalatom, hogy ha a, a kock, kockázat nőtt, akkor az adófizetők pénzét időben a megmentésre koncentrálták. Elnök úr, nekem egy konkrét kérdésem lenne a központi bank szerepével kapcsolatban, Szlovéniával kapcsolatosan. Egy kicsit be kell vezetnem a témát, de nem leszek, gyó, nem leszek túl hosszú. Szlovéniában is voltak súlyos bank ágazati problémák, mint máshol is, és az Európai Bizottság jóváhagyásával a Nova Jubjanska Bank ö, feltőkésítésen esett át, ez egy alapvető bank nálunk, és a kormánytól azt lehetett hallani, hogy ezért végéig a bankot megmentik, Azóta viszont a, bank, a kormány úgy döntött, hogy mégsem mentik meg állami pénzen, de ráadásul ezt szépen színezi az a elem, hogy a bank a parlament folyamatos felülvizsgálata alatt áll, és a vizsgáló bizottság meglepő összefüggéseket, nem csak meglepőeket, hanem szörnyű összefüggéseket is föltárt, többek között például azt, hogy az NLB a múltban nem csak nagyon vitatható értékű hitelezést folytatott, vagy kockázatosat, hanem konkrétan pénzt mosott a bank. És ráadásul ez egy milliárd dollárnyi nagyságrendben történt, egy román exportbankkal való összejátszás formájában. Ezek után azt kérdezem öntől, hogy mivel a központi bank egyik legfontosabb feladata, hogy az európai tisztességes banki rendszer működését segítse, és az NLB pedig EU bank, Szeretném tudni, hogy a központi bank tudott-e ezekről a szabálytalanságokról, összefonódásokról, bűncselekményekről, mikor informálták őket arról, hogy itt pénzmosás zajlik, és ha pedig tudják, hogy ez a helyzet, akkor mit tettek konkrétan e bank ügyében. Heard you very carefully because uh, I listened to you very carefully. Nagyon figyelmesen hallgattam, hiszen eléggé sokáig felelős voltam ezeket a kérdéseket. Ami a pénzmosás elleni fellépést illeti, mi nem vagyunk felelősek a pénzmosás elleni fellépésért, a nemzeti hatóságok feladata a pénzmosás elleni küzdelem tehát mm, a bankfelügyeletektől megkeresnek minket ilyen ügyekben, de nem mi vagyunk a pénzmosásért felelősek. Tehát nem vagyunk tehát aktívak pénzmosás elleni fellépésben. De amennyiben információkat kapunk, akkor olyan jelzésnek vesszük ezt, hogy ha valahol pénzmosás van, akkor azt nyilvánvalóan jelentjük, és azért van pénzmosás, mert ott valami gyenge pont van, tehát gyenge a vezetés, gyenge a bank politikája, és akkor sokkal jobban odafigyelünk a bank ügyleteire. Tehát, ha megvizsgáljuk a bankot részleteiben, akkor kiderülhetnek dolgok, de a pénzmosást azt ne tőlem kérdez, mert azért nem én vagyok felelős. Pervans Beresz. Euh, Köszönöm. Elnök asszony, az első kérdésem a Banco Populár esetére irányul, mert hogyha összefogjuk a helyzetet, minden jól működött. Volt egy vevő, és ami pedig az eszközök megosztását illet, és a és Portugália között értjük, hogy akik az első vonalban voltak a tárgyalások során, ezek a spanyol hatóságok a bankban, és mi is volt a kihatása enne, mi lett volna a kihatása a bankszanálásnak Portugáliára? Jól értem az ön feladatát, hogy kifejti, hogy minden jól működött, de hogyha nem került volna sor, nem lett volna ez a vevő, akkor esetleg mégis egy európai betétgarancia rendszerre lenne szükség, hiszen itt nincs megoldás ilyen esetekben, és itt a BLD hatályba lépésről is szó van. Szerintem ennek a következtetései mostanáig nem voltak túl jelentősek. Ön azt mondja, hogy nem felel az adó ö, csalás elleni küzdelemért, mégis egy írásbeli kéz, kérdést már feltettem önhöz, amire még nem talált alkalmat, hogy válaszoljon. Egy közelmúlt beli tanulmány szerint az Oxfam részéről amely számos bank, európai bank tevékenységét azonosította adóparadicsomokban. Hát ugye mondani, hogy jogi szempontból, még akkor is, hogyha nem része a feladatainak, mégis van egy felügyelet, ez lehetővé tenni a bankok magatartásának felügyeletét a stabilitási célokkal összhangban, hiszen önök az egyedüli Európai Bank felügyelet. Tehát, hogyha önök ezt nem végzik el, ezt a feladatot, kié lesz ez a feladat? És hogyha ön azt mondja, hogy nincsenek eszközeim, nem az én munkám, az Oxfam ezt megtette, hát akkor itt sürgősen változtatni kell a jogszabályokon és a felügyelet hatáskörén, az SSM révén. Very much. Köszönöm szépen. És angolul szeretnék válaszolni ezekre a kérdésekre. Mindenek előtt ez azért nem volt probléma, mert egy vásárló volt, és pedig az egész bank esetében, tehát egy vásárló volt, aki átvette volna az egész felelősséget. Tehát átvette volna az aktívákat és a passzívákat. És lehet, hogy ebből jogi vita is kialakulhatott volna, hiszen 2016-ban vita volt a bankban a politikáról, és úgy volt, hogy meg is változtatják a politikát, tehát biztos, hogy lesz belőle eljárás. Most a vásárló azt mondta, hogy én mindent megveszek, és akkor utána majd foglalkozom a bank ügyeivel. Egy másik lehetőség pedig az lett volna, hogy nem mindent vesz meg a vásárló, és az SRB pénzt használt fel, tehát például félretett tartalékokat egy esetleges jogvita esetére, amennyiben erre sor kerül. Vagy megtehette volna az, hogy a bank gyenge részét leválasztja, és akkor utána a bank jó részét eladják. Tehát különféle lehetőségek vannak, amelyeket a BRD az SRB-nek felajánlott. Tehát vagy az egészet megveszi, és mondjuk akkor másnap vagy jövő héten újra megnyílik a bank, de pillanatilag a bank nyitva van. És szerintem ez a lehető legjobb, amit tehetünk. Tehát a bank nyitva van, és szerintem nem jó, hogyha bezárna, és mondjuk a hét közepén nyitna. Nem jók az ilyen szünetek. El kell, hogy mondjam, hogy a betét biztosítási rendszer Európában igazából nem rendelkezik megfelelő következményekkel. Tehát most legyen egy vásár az egész bankra, vagy ne legyen. Például Portugália esetében a betét biztosításokkal már más bankok is éltek, más témakörökben és kemény kiadások voltak. A banknak, a bankot be is lehetett volna zárni. Ez is egy lehetőség lett volna. A portugál hatóságok megtehették volna ezt a betétbiztosítási jogszabályokkal. De ez nem optimális. de én meg vagyok győződve róla, hogy mivel megvannak a tőke, követelményi előírások, a bank, betétbiztosítási előírások, a portugál vagy a spanyol hatóságok, tehát mind a ketten nagyon együttműködőek velünk, hát megengedik a hatóságok, hogy sikeresen jöjjenek ki a bankok a válságból. Ma tudtam meg, hogy vannak olyan esetek, amelyen dolgozunk, tehát már van egy tervezetünk is egy másik banknak, tehát sajnálom, de ennyit tudtam erről mondani, és június 8-án kezdtük, már mondtam polgárként teljes mértékben osztom a nézetét abban a tekintetben, hogy a pénzmosásani fellépés, a fiskális szigor olyan dolgok, amelyek jelen vannak, tehát a, a pénzmosás természetesen büntetni kell, és a fiskális szigor alól való kibújást is. Sok bank sajnos él úgy, hogy nem járulnak hozzá egy ország, illetve egy régió fejlődéséhez. Nem azért nem foglalkozunk ezzel, mert nincs elég eszközünk, de a parlamenté, a jogalkotók feladata, hogy megmondja, hogy mi legyen. Tehát, hogyha a politikusok, a jogalkotók létrehoznak egy európai pénzmosás elleni szervezetet, vagy jogszabályokat, akkor természetesen benne vagyunk, mert akkor a feladataink közé tartozik ez is. De pillanatilag a pénzmosás elleni fellépés nemzeti hatáskör. Elfelejtettem most az angol nevét. Aha, igen. Tehát a megfelelő bankügyletek. Tehát hét esetben a központi bank a bankfelügyelet, a többi esetben létezik külön bankfelügyelet a tagállamokban. Tehát a tagállamokban nem mindig ugyanaz az intézmény foglalkozik a felügyelettel. De pillanatilag a parlament a mi felügyeleti szervünk. Tehát mi a parlament határozatai értelmében dolgozunk. Köszönöm. Gabriel Mato. Köszönöm, elnök úr. A Banka Populára térnék vissza, hiszen ez több ezer kis számlatulajdonost aggaszt, jó magamat is, hiszen itt uh, tulajdonképpen az egységes felügyeleti mechanizmus hitelessége kérdel, kérdőjeleződik meg. Engem Azt az ön ö, felszólalás szerintem ön sikerekről számol be, arról, hogy a ö, bankautomaták újra megnyithattak, a bankfiókok ö, állami források nélkül, hát ez a spanyol gazdaság erejének érdeme, és azért, hogy volt végül is egy ö, vásárló. Ö, Ugyanakkor ismerjük el, hogy történtek hibák, és az, hogy itt ezt az ellenséges forgatókönyvet sikerült sikeresen áthidalni, de hát, hogyha nem így történt fel, az lejelenthetné azt, hogy az önök tisztviselői nem jól működtek, vagy akár a stressztesztek nem működtek megfelelően. De az, hogy mindez meg történt, akkor hogyan is mérhetünk el ez a végeredményhez. Érdekelne, hogy milyen tanulságot vonhatunk le mindabból, ami történt. Ez ugyanis a rendszer első alkalmazása, hogy ez kedvező, hát nem tudom. Ön úgy gondolja, hogy minden remekül zajlott a felügyelet szintjén. Ismétlem, szeretném tudni, hogy Esetlegesen a felügyeleti hatóságok nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel, hogy az ilyenfajta helyzeteket kezeljék. Talán hiányoznak az eszközök, vagy esetleg az eszközöket nem megfelelően alkalmazták önök. Aztán érdekelne, hogy ön szerint valóban jól működött-e a bankválság esetén ez az eszköz, likviditási problémák esetén működött -e ez a mechanizmus, vagy sem, mert nyugodtak kell, hogy legyünk bizonyos helyzetekben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Önöktől hallom azt, hogy egy bank bezárására soha nem kéne sort keríteni. Egy bank bukott meg csak három év alatt, és ez is másnap újra nyílt új típusú struktúrával. Nem könnyű, valóban nem könnyű egy bankot bezárni, de azért én meg vagyok arról győződve, hogy hogy ha ezt a kínos, nehéz döntést meg kell hozni, akkor meg kell hozni mert senkinek nem érdekel, hogy mások pénzét vesz el egy bank tömegesen és folytonosan. Tehát azt nem ígérhetem, hogy soha nem lesz bank bezárva. Gondoljunk bele, milyen sok kárt okoz egy, egy ilyen alulteljesítő, enyhén szóval alulteljesítő bank más bankoknak, meg más ügyfeleknek, meg meg mennyire alássa a banki működés hitelét, meg miért kéne, hogy mesterségesen minden bankot életben tartani. Ez nagy baj lenne, az még nagyobb baj lenne, mint egy-egy bank bezárása. Ha három év alatt egy bank megbukik, ráadásul senki nem vesztett pénzt, és újra nyílt másnap, az szerintem nagyon puha, túl, túl jó történet szinte. A tanulság továbbra is az, hogy a felügyelő hatóságoknak több beleszólást kéne adni abba, hogy időben értesüljenek és beavatkozhassanak a folyamatokba. A Common Tangible Equity kéne, hogy legyen az összekötő kapocs, amely kapcsán aktiválódnak a folyamatok. Nem jó ott ülni egy fotelban nem tudva semmiről és későn aztán kapkodni. Már pedig van egy átfordulási pont, ahonnan kezdve elsüllyedhet a hajó. Ezt hamarabb kéne elkapni, persze aztán megvan ennek a módja, hogy hitelről hitelre, egyenként, vagy egy csapásra, de de a jövőben hamarabb kéne beavatkozni. A rossz hitelek, a nem teljesítő hitelekre vonatkozóan olyan ö, intézkedést kell hozni, amely egyben gyors intézkedés is, tehát nem csak magától az intézkedés jellegétől függ a dolog, hanem a beavatkozás pillanatától is, hogy mennyire sikeres. Mondjuk azt hiszem nem ez volt a felvetés, csak egy pillanat, elnök úr. Szerencsére ez a bank nem zárt be, és ez nem a felügyeleti hatóság ereje, hanem a spanyol gazdaság erejét mutatja, mert ott volt a standard, Santander bank, ezt akartam elmondani. You need to reply unless you wish. Okay. Nem kell azt mondani, válaszolni, hanem kíván. De szerintem itt senki nem azt mondta, hogy a felszámolási eljárás a baj, hanem az, hogy hogy nem előzte meg semmi, hirtelen történt, mindenkit meglepetésszerűen élt. Köszönöm. Elnök asszony, itt ülök. Folytassuk tehát a bankok populár ügyével. Ön azt mondotta, hogy a kérdés feszültségek nélkül megoldódott, de talán elfelejtkezik arról, hogy a spanyol felügyeleti hatóság megtiltotta a fedezet nélküli eladást. Tehát volt bizonyos izgalom a pénzügyi piacon. Ez a beavatkozás igenis keltett izgalmat vagy feszültséget. Ugye itt csak a likviditási probléma merült fel, ha így lett volna, lett volna elégséges eszköz, hogy az ilyenfajta problémát kezelni lehessen. Ezeket az eszközöket azonban nem használták. Ön azt mondotta, hogy az önök által végrehajtható beavatkozások nem történtek meg, nem tűntek megfelelőnek a költségek fényében, de aztán mégiscsak ott volt a szanálás. És hogyan lehetséges, hogy egy bank kollaterálisok nélkül marad, és továbbra is ilyen likviditási szinten maradhatjon? Ugye nem ö, használták a likviditási eszközöket az ilyen helyzetben lévő bankok szemére előirányzott eszközöket. De talán egy ö, hitelképességi probléma volt mindezek mögött. Nos, ön szerint volt-e itt valamiféle mulasztás a felügyelet szintjén, és ha nem így van, akkor a mérlögök hitelesek voltak, valóságosak, vagy manipuláltak ön szerint? Aztán lenne még egy kérdésem, hogy jelentését illetően is, amit szerintem közé kellene tenni. Hogyan minősítették annak szükségességét, hogy itt még kiegészítő tartalékokra van szükség. A jelentést teszik majd? A stressz teszt tett, a bankhatóság dolgozza ki, ugyanakkor úgy tűnik számomra, hogy itt igenis felügyeleti probléma volt a mechanizmus szintjén, vagy esetleg amiatt, mert a mérleg helyzet nem volt valóságos, a valós helyzetet elrejtették a hatóság elől. Aztán a bankszonását illetően ugye volt egy korábbi értékesítési folyamat. Ön szerint mindez nem teremthet moralhazat kockázatot a lehetséges vevők, ugyanis azt gondolhatják, hogy jobb megvenni a szanást, ahelyett, hogy korábban felvásárolnák az adott bankot, tekintettel arra, hogy így esetlegesen megoldódnak a lehetséges problémák az abszolút amortizáció révén. Nagyon sok kérdést kaptam. Tehát például a bizalmasság kérdése, a banktitok kérdése, aztán ott van a likviditás kérdése. Én nem a monetáris politikával foglalkozom, de nemzeti döntésekről van szó. Ilyen esetekben az Európai Központi Bankhoz fordulhatnak a nemzeti hatóságok tehát a nemzeti mértékű kockázat az teljes mértékben nemzeti szinten van. Ami a felügyelet hibáit illeti, hát ezt igen, postmortem nagyon óvatosan ki kell vizsgálni, de olyan helyzetek, elemek tevődnek össze, hogy a bankok néha hibáztak, és mi majd meglátjuk, hogy postmortem mire jutunk, mit tehettünk volna, hogyha kivizsgáljuk a hibáinkat, meglátjuk. A vásárló és az erkölcsi kockázat kérdése. Tehát itt két oldal van, a vásárló és az eladó. Számos esetben most ezekre nem akarok kitérni. Normál viszonyokban az eladó részéről várunk el egy árat, és mondjuk nem olyan árat ad, mint amit szeretnénk. Tehát a Banco Popular megmondta, hogy mit szeretne, hogy szeretne eladni, és természetesen információkkal kísérte ezt a szándéknyilatkozatát, utána pedig egyéb bankok ajánlatot tettek. De az eladó nem saját maga akart ezt olyan áron eladni, amelyet az ajánlattevők felkínáltak. Tehát ez természetesen visszavezet minket a nem teljesítő hitelek témakörére is. És pillanatilag az adásvételből azért nem lett semmi, mert az árak nem találkoztak az elképzelésekkel. Tehát, hogyha én mondjuk eladom a lakásomat, akkor én mindig többre tartom, mint amennyi tényleg ér. Ugyanez a helyzet a banknál is. Tehát, hogyha egy bankot eladunk, akkor van az árról egy elképzelésünk, de az ár akkor korrekt, hogyha olyan áron adjuk el a bankot, amennyit megveszik. Tehát, hogyha olyan áron kínáljuk, amelyért nem kell el, akkor az nem megfelelő ár. Akkor az túl van árazva. Igen, ez is a morális kötelezettség, illetve a morális rizikó közé tartozik. Köszönöm. Ön bízik a piacokban, és hogy azok mindig jobb árat eredményeznek. Danuta Hübnernek adok szót. Nem fel a miniszter úrral szemben, de nem tudom, mikor találkozunk legközelebb. Assassin Lady kapcsán szerettem volna kérdést feltenni. Ön ugye nem szavaz ebben a témában, az ebában, de vannak, akik azt gondolják, hogy kellene szavaznia az ebben hiszem sémában, és vannak olyan gondolkodók Európában, akik azt mondják, hogy az EBÁT közelíteni kéne az SSM-hez, miközben pont az ellentétes trend érvényesül, és a központi banktól elszakadóban van. És van harmadik iskola is, amely mindhárom intézményt külön tartaná. Azért mondom ezt, szeretem volna öntől hallani, hogy ilyen pénz filozófiai értelemben Melyiket támogatja, melyiknek a desét? Luigi Morgano, köszönöm elnök úr. A legutóbbi eszmecsere alkalmával, amikor ön ide látogatott a szakbizottsághoz, gyakran felmerültek a bank csomaghoz kapcsolódó kérdések nyilvánvalóan, Ugyanakkor egymástól elszigetelten kezeltük az egyes jogszabályokat. Ma, hét, ma ezen a héten például az, a CRR módosításáról vitázunk, az átmeti rendszerről, az IFRS bevezetését illetően, és ön egy statikus megközelítés mellett tört lendzset ebben a vonatkozásban. Azért idézem, mert lehetne az is, hogy egy dinamikus megközelítés jobban segít enyhíteni a könyvviteli kockázatait az USA-hoz hasonlóan, ahol is 2020-tól lép majd hatályba, ami a CRR-t illeti. Itt egy prudenciális kezelés kezdődik a bankok általi államkötvények esetében, és az ebben kell monitorozni az esetleges kivételeket. Ez szerintem egy versenyelőnyt jelent az európai bankágazat számára arra a tényre is tekintettel, hogy a piac számít majd erre a nyitásra. Ugyanakkor a, Bélin, a nem megfelelő Bélin értékpapírok kapcsán ezt egy rövid időre tenni csak lehetővé a szabályozás mivel még nincs olyan piac, amely ezeket az értékpapírokat fel tudná szívni, és az a kockázat, hogy ezek ára nagyon magas lesz. Aztán az olasz és a spanyol bankok nehézségeivel szemben a nem teljesítő hitelek kapcsán új jogszabályokat alkalmaznak, és ugye itt volt a Banco Popular szanálás, az első szanálás, ez megmutatja, hogy a BRRD a jelenlegi formájában nem problémamentes. Kérdezem tehát öntől, hogy az önvéleménye szerint nem kellene ki alakítani, illetve nagyobb tapasztalatot gyűjteni a jelenlegi szabályokkal, és hogy ön szerint a javasolt módosítások kihathatnak-e negatívan az európai bankrendszerre, különösen az európai gazdaság fellendülésére. Köszönöm. Ö, a elnök úr azt mondta, hogy nekem túlzott a bizalmam a piacokhoz. Bizonyos dolgokban abszolút nem bízom bennük, hiszen látom, hogy a, a piaci kapitalizációnak milyen magas ára volt. Ugye a bank nem volt hajlandó eladni magát egy alacsonyabb árért, mert a, túl nagynak ítélték a kockázatot, az azzal kapcsolatos kockázatot, hogyha túl alacsony árat fogadnak el. Tehát korán sem bízom én minden tekintetben a piacban, néha működik, néha kevésbé. Az európai súlyát, súlyt kéne növelni az ebben belül. Nem az a kérdés, hogy én szavazok-e vagy sem. Alieneria például szavaz az ebában, nincs elég európai ö, jellege a dolognak. Az európai hangot, részvételt kéne szerintem inkább növelni az abában. Hogy a Brexit után az EBA-val mi legyen, nem tudom, de két különböző dolog. Az EBA inkább szabályozó hatóság, szabályokat ír, harmonizálni próbálja az irányelveket, tehát egyfajta hagyományosabb tevékenységet végez. Ha nem végeznél ezt az ebbe, akkor azt nekünk kéne, tehát ez nem lenne így jó. Az ebbe, tehát mondom, főleg szabályozó, felügyelő szerepet játszik Én nem akarom akadályozni az azonnali végrehajtást, sőt azt mondom, hogy ha nem fast track a változás, akkor lesz majd rögtön IFRS végrehajtás. Tehát a parlamenti szavazás eredményezte azt, hogy nem lehet automatikus gyors végrehajtást csinálni. Legyen akkor phasing in, átmenet, ez szerintem is indokolható a CT1 kapcsán. De ez nem menjen túlzásokig. Nem kell azonban mindenhez phasing in, tehát ez csak bizonyos tevékenységekhez illik. Ö, mi ezt a rossz örökséget most megpróbáljuk realisztikusan nézni, ö, és foglalkozunk vele. Köszönöm szépen, Mi asszony. Nagyon és hasznos és intenzív eszmeselét folytattunk. Komoly vélemény különbségekkel, de jó, hogy kiderült, hogy a lehetségest megtették, ami itt megtehető volt. Persze követni fogjuk még, hogy eztán mi következik, szeretnénk jobban megérteni is ezeket a folyamatokat, és mi magunk is hatékonyan eljárni, megfelelő intézkedés mixet alkalmazni. A hatékonyság az, hogy szuboptimális, az igaz. Én nem vagyok ugyan annyira optimista, mint ön, de azért az vagyok. Köszönöm szépen még egyszer. Folytatjuk majd még az ilyen eszmeserét egy más formában, hogy megértsük, hogy mi működött és mi működött kevésbé ebben a folyamatban. Dear colleagues. Kedves kollégák, üdvözlöm a máltai pénzügyminisztert, Edward Siklúnát. Köszönöm, hogy eljött és elnézést a késésért. Ez a munkánk része. Nagyon intenzív meghallgatásunk volt az SSM elnökével több időbe telt mint gondoltuk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy összefoglalja a máltai elnökséget eh, az ECON szakbizottságban. Mindenek előtt gratulálni szeretnék Siklúna miniszter úrnak és a máltai elnökségnek, hiszen úgy gondolom, hogy eh, a területünkön nagyon sikeres volt a máltai elnökség. Nagyon sok trilógus elnökölt, néhány eh, dossziét le is tudtuk zárni, statisztikai programokat, kockázati tőke, értékpapírosítás, de a pénzmosásról is, de arról nem beszélünk, hol, ma, ma más témánk lesz. Tehát tényleg eh, szeretnék gratulálni a kiváló együttműködésért, amelyben részünk volt a Máltai elnökség alatt, és ténylegesen sok mindent értünk el az elmúlt hat hónapban a Máltai elnökség alatt. Előbbre mozdultunk az ECOFIN-ban, például az adókérdésben is. Most a kollégákat emlékeztetném, hogy a Máltai elnökségre szeretnénk most összpontosítani, és nem Siklúna úr máltai pénzügyminiszteri mi voltára. Tehát most átadom a szót, köszönöm, elnök úr, Roberto, kedves kollégák, nagy öröm számomra, és megtiszteltetés, hogyha az Ekon szakbizottságban vendégül látnak. Köszönöm a lehetőséget, hogy kidomborítsam, hogy milyen haladást ért el a máltai elnökség. Az a napirendünk fő pontjairól szólnék, és azokról a témákról, amelyeken még dolgozunk. Ezeket természetesen majd a kérdések során vitathatjuk meg. El kell, hogy mondjam, ahogy az elnök is mondta, hogy elégedettek vagyunk azzal, amit elértünk a tőkepiaci unió, az adózás és egyéb ilyen témák. Tehát szerintem jó eredményeket értünk el. És nagyon előre haladtunk olyan területeken is, amelyet nem zártunk le, és a hónap vége előtt szerintem néhány további fejezetet is lezárhatunk. természetesen nem függetlenne, nem vagyunk függetlenek attól a környezettől, amiben dolgozunk, és az ECOFIN-ban és az Európai Központi Bankban is úgy ítélik meg, hogy a válságból egyre inkább kilábolunk. És a bizonytalanság, a politikai bizonytalanság sajnos még nem tűnt el teljesen. Egyidejűleg a hosszú távú kitekintések pozitívak. Ez pedig mindkét részről észlelhető, a kereslet és a kínálat részéről is. A tanács a fiskális és gazdasági politikai koordinációban, az adózás tekintetében, a pénzügyi jogalkotás tekintetében, a bankunió tekintetében és a tőkepiaci unió tekintetében jutunk el a haladást. Most azokkal a területekkel nyitok, ahol a tagállamok jobban összehangolják politikájukat. Márciusban elfogadta a tanács az eurozónára vonatkozó ajánlatokat. Ez konstruktív, őszinte eszmecserét irányoz elő a miniszterek között, és az Európai Tanács működését is könnyíti. Nagyon kiegyensúlyozott ajánlásokról van szó, figyelembe vesszük a kihívásokat, amelyeket külön-külön és együtt is megtapasztalnak a tagállamok. A 2017-es országspecifikus ajánlásokra is kitértünk. Formálisan a tanács júliusban fogadja el majd az ajánlásokat. Ami a fiskális politikát illeti, a tagállamok úgy döntöttek, hogy az ex ante eurozónai vizsgálatot nem számszerűsítik. És az Európai Unió keretei között nem is lenne megfelelő. Azonban konszenzus volt abban a tekintetben, hogy a pénzügyi, a fiskális fenntarthatóság tekintetében differenciálni kell országok és országok között. És ez volt az utolsó eurócsoport tanácskozásnak is a témája. A négyes cikre utalok. A tagállamoknak amelyek pénzügyi álláspontot képviselnek az eurózónában, jöhetnek. Olyan országok, ahol viszonylag magasabb az eladósodás, az államadóság, azok inkább koncentráljanak ennek a rendbetételére. Megtárgyaltuk a köz pénzek helyzetét, és szorgalmaztuk a tagállamokat, hogy növekedés barátabb költségvetéseket hozzanak létre. Hála a tagállamoknak a deficit rendszeresen csökken. Nagyon bátorító volt, hogy múlt héten agregálhattuk Portugália és Horvátország számára az adóságot. A bizottságot arra kérjük, hogy Görögország esetében is tegyen engedményeket, ami jó hír az ajánlások hangsúlyozzák annak a szükségét, hogy folytassák a szerkezeti reformokat, a gazdaság modernizációját, a versenyképességet és a termelékenységet. Így több, befogadóbb növekedést lehet elérni, és itt is természetesen differenciálásra van szükség a tagállamok között. A pénzügyi helyzet most nagyon kedvező. Ez pedig lehetőséget ad az átfogó politikai lépésekre, amely ellenállóbb és jobban képes a jövő sokjait elviselni. Januárban gyorsan, viszonylag korán értünk el egy megállapodást, és az Európai Parlament is támogatja programunkat. A tagállamok pedig már profitálnak a végrehajtott reformokból. Az elnökségünk márciusban eszmecserét szervezett az ECOFIN tanácsában, ahol az európai politikai ajánlások végrehajtásának szükségéről és helyzetéről volt szó. Tehát mindenképpen egyetértettük abban, hogy az üzleti környezetet javítani kell az igazságos adóztatás jogos elvárás az európai polgároknak, és remélem, hogy a következő hat hónap során ebben előrelépünk. A május 29-én, és miután az Európai Parlament véleményét megkaptuk, a tanács elfogadott egy módosítást a, az adó elkerülési stratégiával kapcsolatban. Ez a módosítás nem EU-s országokban bejegyzett nagy cégek adóelkerülési stratégiájának ellenében hat. Az van elnöksége is ezzel egyetértett, és ez egy fontos lépés korábbiakkal közösen, amelyek még ugyancsak nincsenek e, kezdve végrehajtva, vagy nincsenek még végrehajtva. Ez a két jogalkotás együtt azonban erős, megfogható, mérföldkő értékű adó elkerülés ellenes lépés. Néhány hete a tanács megállapodott az irányelvvel kapcsolatban, a kettős adóztatás elkerüléséről való irányelv kapcsán követendő stratégiáról, és várja az önök véleményét ebben a témában is. Az i kiadványok és a General Person Charge mechanizmusról, illetve az elkereskedelmi csomagról zajlanak, tárgyalások zajlanak, és ez így önmagában jól hangzik, de, vagy talán szerényen hangzik, de nagyon fontos, hiszen óriási előkészítő munkát kellett végeznünk mindegyik kapcsán, hogy az e-commerce, az e-kereskedelem csomag értelmesen szülessen meg. Ugyanez volt érvényes a reverse mechanism kapcsán, hogy nagyon körültekintően kellett elő, előre dolgoznunk, hogy nehogy butaságok kerüljenek a jogszabályba, és sajnos az egyik kapcsán nem lett meg a politikai konszenzus sem, de mégis nagy előrelépésnek tekinthető ez, amit elértünk, még akkor is, hogy hát sokak között engem is frusztrál, hogy egyelőre az elkereskedelmi javaslat elbukott. Mi nem adjuk föl, szeptember-októberre új tárgyalási kör van kitűzve, és bízunk abban, hogy, hogy a kettő együtt lesz elfogadható. A, az észt elnökség szerintem építhet arra, amit elvégeztünk, hiszen utolsó előtti fázisban van a jogalkotás, csak el kell fogadni. Ami az FC2-t illeti, a stratégiai beruházási alapot, ez is nagyon érinti az életünket, az európai választók és képviselőik életét. Elkezdődött a végrehajtás, ez most már nem csak javaslat, de szeretnénk javítani, felgyorsítani, és erről tárgyalni. A háromoldalú egyeztetések eredményét illetően konszenzus van a tanács és parlament között, tehát legalább abban, hogy hol tartunk. Késés is van persze, mi kezdetől fogva vertük a vasat, de hát láthatóan a feleknek több időre van szükségük, hogy meggondolják, amit akarnak. E héten is lesz egy egyeztetés. Meggyőződésem, miután elolvastam a részletes szöveget, hogy kompromisszum gyanús, a parlament által felvetett javaslatok többsége valid, érthető, belátható, Persze nem lehet ezt megjósolni, 28 tagállam esetén minden országnak lehet sajátos megfontolása. Nálunk ezért, vagy a tanácsban ezért lassúak a folyamatok, de ez logikus, és ezt meg kell érteni. A lassúság ellenére itt körvonalazódik valamilyen eredmény. A költségvetés nem szabad könnyű, könnyen módon kezelni, tervezni, és akkor még a Brexit-et vettük figyelembe. A beruházás volumen tekintetében azt hiszem, amit a parlament ebben a témában mondott, a félidős vizsgálat kapcsán különösen, a beruházási bank hitelezési tevékenységéről és annak kiterjesztéséről, az nagyon fontos lépés. A migráció problémája fennmarad, minden döntés kapcsán erre is gondolni kell. Úgy gondolom, bár lehet, hogy furcsán hangzik, ugye én kénytelen vagyok itt a tanács véleményét közvetíteni, és nem a sajátomat, de Málta, Olaszország nagyon szeretne többet befektetni például Észak-Afrikában, szomszédországaiban, a migráció megfékezése érdekében többek között. Úgy érzem, hogy az Észak-Afrikában befektetett pénzek sokszorosan megérik, már csak a migráció mérséklő hatásokat illetően is. Sajnos azonban a déli országok ezzel egyedül maradnak, és nem tudjuk, hogy ezek tanács egészen mit dönt. Mi szeretnénk, hogyha ezt úgy lehetne lezárni, hogy, hogy a partra tevési kötelezettség mellé jogaink is lennének a déli országokban, de hát el kell fogadnunk azt, amit a tanács mond. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat és a tőke uniót illeti, a máltai elnökség politikai megállapodása jutott az Európai Parlamenttel, a tekintetben, hogy eh, ezeket szekuritizálni kell, és a, itt az alkalom arra azt hiszem, hogy megköszönjem a területen kifejtett munkáját a szakbizottságnak, előadónak. A securitization egy olyan új eljárás, amely bevezetése került és egyből sikeres. Az EU CMU program megpróbált újabb finanszírozási forrásokat keresni, főleg a KKV-k háztartások számára, ez is sikeresnek mondható, és a vállalkozói program, amely a kis és új vállalkozások beruházási lehetőségeit vizsgálja, ugyancsak működik, egyszerűsítjük a adminisztrációs terheket. A társ jogalkotók is elő, előre léptek a pénzmosás ellenes irányelv megalkotásával. Eddig négy oldal egyeztetés volt ebben a témában. Ö, jó volt a légkör, de még nem értük el, amit akartunk akkor lesz majd egy kicsit konfliktusos, amikor a terrorizmus ellenes intézkedésekkel kell összehangolni, de megváltozott most már a gondolkodás háttere közege, és amit reméltünk is, hogy ezek a témák jelentősebbé válnak az idővel, ez bekövetkezett. Ha még van kérdésük, akkor bármelyik témáról szívesen adok tájékoztatást. Mi Ugye visszamentünk a tanácsba, hogy a több rugalmasságot meg lehetne valósítani. Például a végfelhasználók neveinek listája tekintetében, és a tanács elmozdult a korábbi álláspontjáról, tehát talán érdemes mégis ezt csinálni. Az elnökség eredményt ért el a CCP alkalmazás tekintetében is, bár itt is szükség lesz majd további vizsgálódásra. Vizsgáljuk az Európai Bizottság legutolsó javaslatát, ami ide vonatkozik a szabályok egyszerűsítésére vonatkozóan. Most uh, még röviden beszélnék a bankunió állapotáról általában. A legutolsó tanácsülésen általános megközelítést alkalmaztunk. A banki hierarchiák vonatkozó javaslatok kapcsán, és összességében elmondhatom, Mondom, a részletekre szívesen válaszolok, ha vannak kérdések. Összességében elmondhatjuk tehát, hogy amit Valettában elkezdtünk egy informális találkozón áprilisban, az az MPL-ek ügyében is eredményre vezetett. És bőven beszámolhatunk politikai eredményekről, a politikai környezete a témáknak is javult, azt előbb is mondtam már ezt. Ezzel akkor befejezem. Összességében, ahogy ígértük is, mi ö, tisztességes, nyílt ö, deal teremtőként léptünk föl, nem ö, alkalmaztunk partikuláris ö, vagy érvényesítettünk partikuláris érdekeket, megpróbáltunk nyíltan hozzáállni minden ilyen vitás kérdéshez. Uh, Edward. Akkor most Brian Hayes az első felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, üdvözöljük az Econban, és köszönöm a prezentációt. Gratulálok a máltai elnökséghez. Ön és a csapata egy olyan kis országot képvisel, mint a jó magam, és óriási erőbedobással végezte a munkáját, amit mindenképpen elismerő szavakkal kell illetni. Két kérdésem van. Mi a az ECOFIN elnökeként alkotott nézete a fiatalabb kollégák javaslatról, amelyek a CCCTB javaslattal foglalkoznak. Pierre Moscovici-től kaptunk egy ilyen két lépcsős megközelítést, és akkor utána majd megnézzük a konszolidációt. És azt hallom, hogy néhány tagállam, néhány nagyobb tagállam azt mondja, hogy nagyon pozitívak ezek a javaslatok nyilvánosan, de az ECOFIN üléseken már nem. Tehát ott pont azt mondja, hogy ezek a javaslatok nem jók. És el tudja képzelni, tehát el tudja képzelni, hogy a javaslat pénzügyi hatásai tagállamokra bontva hogyan néznek ki. És hogyan néznek ki az államok konszidelációja. És nagyon fontos a korrigákkal folytatott eszmecserében. Még egy téma, miniszter úr, és a CMU alatt kaptunk, illetve elértünk egy megalapodást a biztosítés nyújtás tekintetében, de a biztosíték nyújtás viszont mind azokra a kockákra vonatkozik, és az én országomnak viszonylag szoros kapcsolatai vannak Nagy-Britanniához. Hogyan alakul majd ez? Hiszen az Európai Unióban Nagy-Britanniának van a legdiverzifikáltabb, legnagyobb tőkepiaca. Tehát hogyan tudjuk ezt a problémát megoldani az Európai Unióban? Igen. A második kérdéssel kezdem. Rövid leszek. Ahogy. Tehát emlékszem, amikor megválasztottak itt, akkor éppen a pénzügyi válság viharában voltunk, és önök voltak a legaktívabbak itt. Most is az egyik legaktívabb bizottság. És és utána pedig beindultak a jogszabályok a válság közepette. Tehát most az igaz, vagy nem igaz. A dolog lényege az, hogy túl, túl nagy mértékben hagyatkozunk a bankokra. És fejlett piacként alternatívákra van szükségünk. Ez vonatkozik a vállalatokra is, hiszen a vállalatoknak is jobb forrás után, hosszabb távú források után is nézhetnek, ahol a kockázatokat jobban megosztják, mint a fedezettel, biztosításokkal, és így tovább és hogyha intelligens módon zajlik, és hogyha vannak diversifikált portfóliók, akkor a vállalatok és a bankok is profitálnának az alternatívából, de nincsenek ilyenek. Tehát Európában még mindig a bankoktól függünk, a bankokra hagyatkozunk. És Itt van tehát például a biztosítéknyújtás, és itt van egy csomó új név, a fintek, és így tovább. De nagyon hosszú után még előttünk, nagyon messze juthatunk el, és meg kell változtatni a mentalitást Európában, hogy a tőke alternatív forrásaira is nyitottak legyünk. Természetesen szabályoznunk kell, garantálnunk kell, hogy védjük a betéteseket. De ugyanakkor előre kell haladnunk. Most a CCT, tehát nagyon sok jogalkotásban szerepel ez. És most az AT ED 1-esre és 2-esre utalok. Itt a legtöbb munka benne van. Tehát igazából ez egy kompendium. És itt van 15 alap ajánlás, és ebben a kontextusban szeretnénk mozogni. So we cannot ignore what has been done with CFC, for example. Hát ez nagyon hasonlít ahhoz, amit a CFC-vel tettünk. Tehát igazából nagyon sok olyan postaláda cég van, amelyek csak vannak, nem járulnak hozzá semmihez. De most eh, más adó politika lesz, tehát a vállalatok már nem használhatják a kamatokat adócsökkentési célra. És eh, van, vannak mindenféle hibrid módszerek, és igazából a triple CCB az egy adó megkerülési mechanizmus. És ennek az eredménye az, hogy más irányba halad ez ugyanannak a célnak az elérése irányában. Tehát és felmerül a kérdés, hogy miért nem a legjobb utat választjuk. De én azt mondanám, hogy a jelenlévők fele támogatja, a másik fele nem támogatja, tehát még mindig dolgozunk, vannak javaslatok, és a kettes és a hármas CTB jelen van, és és itt van például Észtország példája. És meg vagyunk győződve róla, hogy egyszerűen többet kell ezen a téren dolgozni. És a bizottság reménykedik. Köszönöm. Pervans Perez. Köszönöm. Nos, én egy olyan frakció tagja vagyok, amely azt remélte, hogy ön az ECOFIN elnökeként továbbra is támogatja ezt a projektet, mivel ez egy olyan projekt, amivel kapcsolatosan Európa túl sokat késlekedett az euróvezetet beleértve. Most meglátjuk, hogyan tudunk előre lépni ezen projektet illetően, nem csupán a fiskes dömping elleni felépést illetően, hanem eh, hogy kialakítsuk az európai költségvetés esetleges saját forrását. Reméljük, miniszter úr, hogy a mi oldalunkon áll, hogy támogassa ezt a javaslatot, még akkor is, amikor már nem tölti majd be az elnöki tisztet. Ugye ön fel vetette az aggregate fiscal stance kérdéskörét. Az innováció körzött szerepe, melyeket az önök elnökség alatt vezettek be, talán el tudná mondani nekünk, hogy az utódja mit fog javasolni ezen koncepció mentén. Hát a tanácsban úgy láttuk, hogy nem volt nagy lelkesedés, hogy diplomatikus módon fejezem ki magam. Azt illetően, amit a parlamentünk javasolt. Ugye egy több éve javasolja a parlamentünk hogy ez a koncepció legyen a középpontjában a tagállamok költségvetésének megvizsgálásánál. És még egy második megjegyzésem lenne a héja kapcsán. A legutóbbi ECOFIN alkalmával egyfajta semlegesség uralkodott a cseh és a francia követelésekkel szemben, egész sajnálatos feltételek mellett történt mindez, noha a parlament erőteljesen támogatta azt az elképzelést, hogy legyen egyfajta héja arányszám kiigazítás, akár digitális, akár papír alapon, és itt egyfajta túlszületésről van szó, hogy fiskás dosszió, dosszié esetében ez nem, jól, nem jó úton halad, jó lenne, ha ezzel kapcsolatban előre lehetne lépni. Köszönöm. Ez egy kicsit kiábrándító, ami most elhangzott, és hogy ráadásul az új fejlemények sem ígéretesek. Sőt, egyes tagállamok is szóvá teszik. Ezt megpróbáltuk megelőzni azzal, hogy azt javasoljuk, hogy kompromisszumos szellemben valósuljon meg a szöveg. Annyi témában tettünk engedményt, de megigazést. A kísérleti projektre irányuló kérdéstől azt remélem, hogy azért ez még nem fogja a jelenlegi VAT rendszert alá ásni. Vannak hibái, de a világ egyik legjobb VAT rendszerét működtetjük és ezért nem szabad kidobni a gyereket a fürdővízzel, harcoljunk az adóelkerülés ellen, igen. Ezt persze nehéz megbecsülni, hogy mekkora, de ha egy ország úgy érzi, hogy óriási különbség van a begyűjthető és a ténylegesen begyűjtött adómennyiség között, akkor lépnie kell. Vannak országok, amelyek eh, toleránsak, és 5-10 évig is várnak. Mi azt a véleményt képviseljük, hogy bármelyik szomszéd ország beleszólhat a dologba. Összesen 8 ilyen vita téma van. Hogy lesz-e megoldás, nem tudom. Az időterv meglehetősen szűk. Múlt hétre időzítették ezt a vitát, nem lehetett sokra jutni egy nap alatt. Tehát egyetértek, hogy ez kiebrándító tapasztalat. Mindenki tudja, hogy ha az ember támogatja ezt az egész csomagot, és úgy tűnik, hogy a többség ez, akkor el kell, hogy fogadják. Csak akkor értelmes az elnökség, hogyha így cselekszik. A fiskális rész bonyolultabb ott, hogy mekkora legyen az adó, az adóalap, az már tényleg egy kormányzati és nehezen lekövethető téma. Néha persze a bizottságtól indul a kezdeményezés, a pénzügyminiszterekig megy, és azok viszik tovább, de ha az AF-nek van egy munkaanyaga az ilyen típusú új kormányzásról, arról ugyanis, hogy hogyan ne jobban együttműködni az európai tagállamoknak, akkor ezt figyelembe kell venni, és el kell ismernünk, hogy vannak hiányosságaink. Egyesek a 3 százalékra fogják ezt, szerintük így nem lehet konszolidáció, mások azt mondják, hogy ez pont azt segítené. Na. Az előző tanácsülésen ezt a tagállamok is érzékelték, kínosan érezték magukat, úgyhogy ebből azt remélem, hogy kisülnek majd pozitív javaslatok. Luka következik, miniszter úr, németül fogok szólni. Ön ugye a féléves elnökség mérleget megvonta, kicsit távolabbra tekintenék, mint ezzel a fél év, mint a e fél év, melyel ön nagyon elégedett volt a bank ágazat helyzetével foglalkoznék az EU-ban, és a bankunió sikere ön szerint hogyan lehet ezt értékelni? A bankunió és a teljes jogalkotás a pénzügyi ágazat vonatkozásában Nos, az meg lehetővé tette, hogy sok mindent korán felismerjünk, és megakadályozzuk, hogy az adófizetőknek kelljen megfizetni esetleg a bankpolitika vagy pénzügypolitika hibáinak árát. Most két válság történt, egyik a másik után a Montedei Paszki konfliktusan megoldódott, megint csak állami kezesség, állami garanciaverés történt, tehát az adófizetők szavatoltak mindezért, de ez nem, tehát ez ellentétes tulajdonképpen, hogyha a BLAD szendikaival vetjük össze. Aztán ott van a Bankok Populár esette, ahol hibás fejleményeket nem vettek észre, vagy legalábbis nem léptek fel, amikor észrevették ezen fejleményeket. Ez egy olyan bank, amely két tesztet sikeresen abszolvált, és aztán, hogy bennfél stressz lenne, hirtelen összeomlik. Nos, itt javult-e valami a múlthoz képest, vagy az európai erőfeszítéseket, amelyeket tettünk, hogy a bank ágazat biztonságosabb legyen, és a hibás felményeket időben felismerjük, és megakadályozok, hogy a bank a, hogy az adófizetőkkel, hogy kezeskedjenek. Tulajdonképpen az ön tapasztalata szerint mindez kudarcot vallott? Um, definitely strengthening the a bankunió erősítése tanács fő prioritása, ez biztos, és az elnökség ezen a területen mindenképpen előre szeretett volna lépni, mind a kockázat megosztás tekintetében, és a kockázat megelőzés területén. Mindkét csomag tekintetében abban konszenzus van, hogy folytatni kell a javaslatok kidolgozását, azzal, hogy hangsúlyozzuk, a kockázat csökkentő intézkedések szerepét. Örömmel jelentem be, hogy a tanács is most már két általános megközelítést magáénak tekint jelentés kapcsán. Nem volt könnyű ezt elérni. Ott volt a befogadó, kiküldő országok dilemmája, amivel a bankok sokat küzdöttek, míg kizártuk el nagyon egyszerű megoldást. És két javaslat született, a bank hitelező hierarchia megalkotásáról, hogy a befektetők lépésről lépésre tudják, hogy mit várhatnak, bármely európai banktól, ez segített, és ezen csapás irányok mentén szeretnénk tovább haladni. Persze az önök véleményét is figyelembe véve. Ugyanez érvényes az átmeneti szabályokra, az IFRS hatásait vizsgáltuk, illetve próbáljuk kivezetni a programot Reméljük, hogy az Európai Parlament viszont elkezd beszélni róla. Az MPA egy kicsit bonyolultabb téma. Valettában meghívtuk a létező összes intézményt, amelynek köze lehet a dologhoz. És történtek közelítések egymás véleményhez, de nagy döntés, áttörés nem született persze érthető miért, ez egy nagyon bonyolult, sok érzékenységet érintő kérdés. Júliusban azonban várhatóan megjelennek a, az ajánlásaink, mivel az akértők elemezték a helyzetet, és politikai javaslatokkal is fognak élni. Aztán én az MPU-k cselekvési tervét is fontosnak tartom, ez is júliusra fejeződik be. Úgy érezzük, hogy számos dolgot végigvittünk, vagy utolsó előtti lépésig vittük. Van egy almunkacsoportunk is az acv és Európa legnagyobb agyai pénzügyi szakértői segítették a gondolkodásunkat úgyhogy biztos, hogy lesznek ajánlásaink, ha nem is olyan konkrétak és radikálisak, mint eredetileg. Én a Monte de Pasi és a Banco Popular ügyére kérdeztem rá, nem ilyen általánosságokra. Ezekre a bankokra vonatkozóan a tanácsnak nincsen hivatalos álláspontja. Valamilyen véleményük csak van. You know, we... Tudja, nem hinném, hogy jó lenne, ha én itt most elmondanám arról a véleményemet. Meg kell néznünk az általános ajánlásokat, de nem hinném, hogy a tanácsot ez érinti. Tehát ez a specifikus eset érinti a tanácsot. Thank you. Köszönöm. Persze. Tehát nyilván a tanács elnöke nem kommentálhat itt konkrét bankokat. De természetesen a kérdés arra vonatkozott, hogy a rendszerünket hogy látjuk ebben az esetben, hogy a mi rendszerünk megfelelően reagál-e. Tehát, hogyha a tanács tagjaitól kapok egy mandátumot, akkor elmondom a véleményemet, nincsen. Ja, Herr Minister, auch ich werde Deutsch sprechen. Vielen Dank, Herr... Minister. úr, én is németül fogok szólni. Köszönöm az elnökségnek. Először is ugye a Máltai Tanács elnökség sikereire mutatott ön rá. Az a frakció nevében szeretném azt mondani, hogy igen, örülünk, hogy például a szekuritizésen, az értékpapírosítás kapcsán jó nagyot léptek előre egy sikeres trialógus eredményével, ahol is főként arról volt szó, hogy a reál gazdaság a KKV-k érdekeit is támogassák. Az S&P Commercial Papers-szel összefüggésben is ön utalt, az agresszív adóelkerülés elleni küzdelemre, ez szintén nagy téma. Ön utalt a postafiók cége korlátozására, a hibrid struktúrák szabályozására, ez fontos dosszié a Double Taxation Dispute Settlement Mechanism említendő, üdvözlendő, hogy kezdeményezést indítottak. Ugyanakkor nagy csodálkozásról vettük tudomásul, hogy a tanács egy, azelőtt jutott döntésre, mielőtt az Európai Parlament, amihez eljutott a jogalkotási javaslat, de nem volt ugye együtt döntési eljárás, hogy egyáltalán a parlament határozatot tudott volna hozni. Az Ekon szakbizottság jelentéstevője ezen témával kapcsolatosan, ugye ez én voltam, és szeretném kifejezésre juttatni, hogy nem tetszett nekünk. Ez egy barátságtalan magatartás, hogy a parlament foglalkozik egy adott témával, ugyanakkor a tanács véleményalkotása során egyáltalán nem veszik figyelembe a mi véleményünket. Talán ki tudná fejteni ennek okait, hogy miért is volt az, hogy a tanács nem várta meg a parlament pozícióját. Mi nagyon konstruktív módon foglaltunk állást ebben a kérdésben. És az utolsó kérdés a pénzmosás törvények kapcsán. Itt is folynak a munkák ezzel a témával kapcsolatban. Kérdésem, ön szerint a most előttünk lévő a létező jogszabályok az EU-ban elégségesek-e ahhoz, hogy az olyan fejleményeket, mint amit a Panama Papers botrány kapcsán láttunk, azokat a jövőben ki lehessen zárni. Vagy e- esetleg a következő tanács elnökségek további jogalkotási javaslatokat kellene, hogy benyújtsanak az ön tanácsa szerint a pénzmosás elleni küzdelem kapcsán. Köszönöm. I take it you're referring to the double Igen, a kettős adózást. Tehát a kettő, kettős adázásra kérdezett rá? A tanács hozott egy döntést, mielőtt a parlament szavazott volna, és ez barátságtalan aktus. Mert nagyon konstruktív módon együtt működtünk, az ECON szakbizottság raportőrje voltam, és úgy Örültem volna, hogyha figyelembe veszik a parlament álláspontját. Esetleg megmondja, hogy miért nem vették figyelembe. Nem, nem figyelmeztettek erre, de az Európai Parlament nem, nem, nem fogadtuk még el. Tehát ez az információ, nem fogadtuk még el. A második kérdésem a pénzmosás elleni jogalkotás. Gondolja, hogy elég az, ami most az asztalon van? Vagy a következő elnökségnek további jogalkotást javasol? Természetesen. Rengeteg, hó, rengeteg jogalkotás lesz még. Tehát itt például a közvetítők. Tehát, hogy ki adhat bankoknak tanácsokat, vagy pénzügyi intézeteknek. Tehát itt van az ország szerinti jelentéstevés, tehát még igazából nem jutottunk ki a bozótból, és a hármas CTB egy nagyon-nagyon átfogó. Tehát a leglényegesebbeket már érintettük. Tehát a minimális normákat, és ez egy nagyon-nagyon átfogó dolog. És ez a lépés előre. Ahogy már említettem, és mint említettem, még nem fogadtuk el. És akkor akkor van hatályban, hogyha elkezdik ténylegesen végrehajtani. És akkor majd megmutatkozik, hogy a vállalatok hogyan reagálnak, hogyan mozgatják a profitot, és emellett ugyanazok az európai országok is kötelezettek az OECD felé. Tehát itt hangsúlyozhatunk más jogalkotásokat is, de globálisan is folytatnunk kell az európai országok meg elő vannak. Tehát harmadik országok is. Gondolkozzunk a viselkedési kódexre, vagy azoknak az országoknak a megnevezése és szégyenbehozása, amelyek nem fogadják el a minimális normákat, amelyekkel Európában rendelkezünk. Ugyanez igaz az ország szerinti jelentésekre is az adóhatóságok tekintetében. Tehát annyira nem aggaszt minket a publikáció, de a hatóságok most szavaznak majd az adózásról, szavaznak majd a pénzmosásról, és megosztják az információikat, tehát például az adószabályokat. Most kötelező minden Európai Unió ország adóhatóságnak bemutatni hogy milyen adószabályzást hagynak jóvá. És így tovább. Tehát a nagyon-nagyon gazdag jogalkotási csomag vár a következő elnökségre, és reméljük, hogy előbbre is jutnak. Köszönöm. Tehát itt most a tanácssal van egy olyan általános problémánk. Nem önnel, nem az ön elnökségével, hogy a véleményük elolvasása nélkül szavaznak. Ez nem jó, és ez az együttműködés szelleme ellen hat. Hogyha nem tartják be a konzultációs szabályokat. Barbara Kappel. Köszönöm, elnök úr, Sikron, a miniszter úr három témát szeretnék feltenni, és kérdéseket feltenni hozzá az első. Az adóelkerülés elleni küzdelem egy olyan téma, amivel a parlament és a bizottság nagyon intenzíven foglalkozott az elmúlt fél évben a tanács is, egyes dossziékat készített ennek kapcsán, önmaga is említette, hogy itt két pontban voltak sikeresek a vitarendezés kettős adóztatás vonatkozásában, és a nem együttműködő adóterületek EU listája. Kérdés, hogy a többi dosszié kapcsán így a héjacsalás leküzdése, vagy a közös vállalati adóalap meghatározása és más dossziék kapcsán hol látja a legnagyobb sikert az esélyre a következő tanácselnökség során, hogyan lehet, hol lehet ezt megvalósítani. A második a segélyprogram Görögországnak, itt egyetértés jött létre, mármint a legutolsó trans szeret kifizetése kapcsán az euróvezet részéről. Itt az adósság visszafizetési képesség kapcsán nincs még egyesség az IMF-fel. Ugye ez Görögországot még nem veszi fel az értékpapír felvásárlási programban. Vezető közgazdászok azt mondják, hogy a Ciprus kormány lekéste a csatlakozást, nem hajtotta végre a struktúrás reformokat, a beruházások még mindig alacsony szinten vannak, a gazdaság alacsony dinamikát mutat, tehát sok ígéret történt, sok mindenről határoztak, de keveset hajtottak végre. Szeretném önt megkérdezni, hogy a középtávú stratégia tanács részéről hogyan néz ki az adósság viselő visszafizető képességre ezen ország vonatkozásában, hiszen mielőtt herkatra kerülne sor, hogy az IMF ezt követeli, van-e más stratégiájuk önöknek? És a harmadik kérdésem a reflexiós dokumentum a gazdaság és monetáris unió elmélyítése kapcsán az ECOFIN ülésen az európai szemeszterrel foglalkoztak egy ösztönző rendszerrel, hogy az ország specifikus ajánlások végrehajtása erősödjék. Van-e a tanács részéről állásfoglás ilyen témák kapcsán, mint a közös európai költségvetés, európénzügyminiszter, közös adók, vagy biztosított eladósodási stratégiák az euróelvezetben? Many, many questions. Nagyon sok kérdés. Megpróbálom mindegyiket megválaszolni. A pooling kérdése, hogy az eurokötvények, meg más eszközök egyesít őke. Itt mindig a, az erkölcsi kockázat kérdése merül fel. valamilyen falba ütközik minden ilyen erőfeszítés, mert a hitelező országok, hogy ez most Németország vagy Málta, a hitelezők, akiknek egyébként nincsenek problémáik, legalább azt várják el, hogy az ország ö, bemutatja, hogy segít ő is önmagán. Tehát nem csak várja a támogatást, hanem valamit tesz. És sajnos nem mindig ez a tapasztalatuk. Segítünk benneteket, de segítsetek magatokon is. Ezt az elvárást meg kell érteni, szerintem ez egy igazságos, jogos elvárás. Az EU éppen ezért nem nehezen tud bármit harmonizálni túlosítani, amíg ezzel a kérdéssel nem foglalkozik. A görögországi konkrét helyzet most azért olyan, amilyen, mert nem lehet addig elkezdeni a részletek folyosítását, amíg nem kéri az ország. A feltételek most már megvannak ahhoz, hogy az ország segítsen magán, elvárható, hogy a pénzt, amit kap az ország, abból valamit csinál, és valamit felmutat, és visszatér a piacokra. Ez lenne mindenkinek az érdeke. Az adósság fenntarthatóság ügyében az IMF ezt másképp látja, mint az EU, pont emiatt azért fontos különbség miatt. Mivel Görögország a családunk tagja, mi másképp látjuk, mint az IMF. Az IMF-nek megvannak a nemzetközi szabályai, és ezek eltérnek az európaiaktól. Mi próbálunk segíteni, mert mi vagyunk a testvér, hogyha szükséges, lehetséges, képesek vagyunk rá. És próbálnánk az adósság terhét Görögországnak csökkenteni. Málta is. Málta magasabb ö, kamattal kap hitelt, ami továbbad Görögországnak alacsonyabb kamattal. Ezt hívják szolidaritásnak. Tehát, hogy enyhítsük az adósságterhet. De az előző tanács ülésen az az elvi álláspont érvényesült, hogy az EU most az IMF-el megállapodik, megegyezik, hogy közös szempontokat alkalmaz. Mi a magunkéthez hozzátettük, és úgy tűnik, hogy találtunk egy modus vivendit a jelenlegi új feltételek közepette. Köszönöm, most csoportosítanom kell a kérdéseket, mert kevés idő elrendelkezésünkre. Langen úr. Németül szeretném feltenni a kérdést. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött ma ide. Ön azt mondotta, felírtam, hogy a pénzmosás elleni küzdelem nehéz téma, a háttér megváltozott, összetettebb lett a Panama Papers kapcsán, ez igaz. A múlt héten Strasbourgban beszéltünk a témáról, és a miniszterelnök többek között azt mondta, hogy nagyon sok vizsgálat zajlik. 400 vizsgálat, ezen közül, ezek közül ugye a Panama papers kapcsolatosan a há három másiknak nincs köze a Panama papers de a többi ez, erről szól. Aztán ugye volt egy Máltai tényfeltáró missziónk, ahol is a hatóságokkal beszéltünk önnel is, ön is részben jelen volt. Ugye itt a kormánytagok ellen Mici úr, ugye őt újra kinevezték egy másik még fontos a funkcióba mert a számára, és egy másik tisztviselő is még hivatalban van, Ugye itt a rendőrség elnökének asztalon vannak ezek a dossziék, és ő, aki minket is vendégül látott, ő egészségügyi okokból visszavonult, és az utódja azt mondotta, hogy ezzel kapcsolatban semmit nem tud mondani, hogyha a bírók nem tesznek feljelentést. Miért is mondom ezt? Ugye a Facebookon és sok sajtó közleményben olvastam, hogy a két néppárti kolléga, Kez és Medzor, a képviselők a Panama Vizsgáló Bizottság kapcsán ugye elmondták, hogy itt már ellenzőiről van szó, ugyanakkor a püspök, szikorú vagy aktív katolikusként, hát örülök, hogy legalább ő a demokratikus elveket megvédte melten. Hallgasson csak meg engem. Ez lenne tehát a kérdésem először is. Indítanak eljárásokat, vagy mindez úgy marad, hogy február 20-án, hogy mindez valahogy az asztalfiókban landol. Ugye itt a hitelesek, hát jó munkát végzett, ez nem kérdés, én mindig is dicsértem önt azért, de egy kormány hitelessége, meg a tárgyalók is ott végződik, hogy, amikor nem képesek a saját házuk ilyen rendet tenni. Aztán ez a kapcsolattartó csoport ön nem adott felvilágosítást kérdéseinkre, Ugye az összes többi tagállam válaszolt, ön nem, önök nem. Ez a kapcsolattartó csoport, ez egy kormányközi eszköz, és ugye itt ki feketítettek bizonyos információkat. Tehát az, hogy mert a szerepel egy adóparadicsom listán, hát az ahhoz is kapcsolódik, hogyan kezeli ezeket a fajta kérdéseket. Tehát, hogyha bizonyos adófizetési praktikák uralkodnak önöknél, hát ez egy kérdés, amire válaszolni kell. Itt az elnök már félbe szakította a hozzászólót. Igen, tudom, mindig ugyanaz a helyzet. Hosszasan húzzák, halasztják az ülés megkezdését, és amikor kritikus hangok hallatszanak, akkor egy általán nagyra becsül, de szociáldemokrata miniszter esetében akkor megszakítanak. Szeretném tudni, hogy mit is tesz a kormány, hogy tisztázza ezeket a dolgokat. Köszönöm. Luigi Morgano következik, mondja az elnök. Köszönöm. Három gyors kérdésem lenne. Május végén az Európai Bizottság közzétette a Gazdasági Monetáris Unió jövőjéről szóló reflexiós dokumentumot. Hogyan fogadták ezt a dokumentumot? Ön erre a kérdésre részben már válaszolt, kérdésem, hogy ön szerint van-e politikai szándék a tagállamok részéről, hogy egy határozottabb utat járjanak be az unió beteljesítése felé. Ezt azon nyilatkozatok fényében is kérdezem, amit a német kancellár szóvivője 2017. január 26-án tett, aggályait fejezve ki a az európai biztonságos eszközök kapcsán. Ugye itt az euró kötvények kapcsán nagyon nagy nézetkülönbségek vannak. Tehát a kérdésem, van-e ilyen, ilyen szendék, vagy sem? A második kérdésem ugye a két irányelv, a, C- a CCTB, CCCTB, ön ugye Beres kollégának már válaszol, de szeretném megtudni, hogy ön szerint elképzelhető-e a mostani találkozók fényében, hogy a tagállamok között fennáll annak a lehetősége, hogy az ezen adónemből befolyt bevételek egy része finanszírozhatja, noha csak részben az európai költségvetést saját forrásként. És az utolsó megjegyzésem, az a héja kapcsán ugye nem tudom, hogy az e-bookok esetében lehetne egy héja csökkentés, mert itt van ugye egy átfogó csomag, és az a benyomás, hogy eljött ennek az ideje. Elnök, köszönöm, Fulvio Mátus erről következik. Köszönöm. Eh, ministro, Köszönöm, miniszter úr, üdvözlöm Önt. Két kérdésem lenne. Tudjuk, hogy Málta a fő úti célja nagyon sok olasznak, hogy oda vigyék át az üzleteiket, a vagyontárgyaikat. Ez a gazdasági csoda, ez csupán egy egyetlen dologra vezethető vissza az adóztatásra. Ugye tudja ön azt, hogy minden évben több mint 4 milliárd euró adóbevételtől esnek át esnek el más európai országok Málta miatt, amely ország ugye ezt a tevékenységet korrektnek érzi. Ön szerint itt esetleg kétséges eredeti tőkét is bevonzhat ez az adógyakorlat a Szigetországba, és milyen gyakorlatokat foganatosítottak, hogy ellenőrizzék, kontrollálják a beruházók minőségét, akik a szigetre érkeznek. Aztán olvastuk az ön felhívását annak érdekében, hogy a lehető legtöbb könyvelőt toborozzák, hogy ezek jöjjenek Máltára dolgozni, Hogyan magyarázza ezt a felhívást, ön, hiszen az olasz könyvelők szövetsége kérdez, kér erre magyarázatot. Köszönöm, Juan Fernández következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdést szeretnék feltenni. Az első az ELCOFIN vitára vonatkozik, ugye a megerősített együttműködési csoport az FTT kapcsán ez a Máltai elnökség egyik prioritása volt, érdekel, hogy hogyan haladtak ezek a tárgyalások. Aztán szeretném azt is kiemelni, ahogyan már korábban is elhangzott, néhány kiegészítő információra lenne szükségem a, az EDIS kapcsán, a betétek vonatkozásában zajlott már egy technikai jellegű vita, remélem, hogy áttérnek majd a politikai szintre. Érdekelne, hogy mi történt a legutóbbi hónapok során, és érdekel, érdekel hogy olyan optimistán tekint a következő szemeszter elébe. I must explain. I'm here as president of the council. Szépen. Nem a személyes véleményemet mondom, a tanács véleményét. Ez a tanács véleménye, a tanács megteszi a munkáját, ennek eredményei vannak és javaslatokat tesznek. Csak is azokat a kérdéseket válaszolhatom meg, amelyek ide esnek. Nagyon sok kérdést tettek fel. Ezeket a kérdéseket bármikor nagyon szívesen megválaszolom. Panama papírokkal kapcsolatban természetesen ismét megválaszolom ezeket, de amit nem, tehetek, ez a tanács és a Panama közötti legális kérdések, ez bonyolult. De Máltai pénzügyminiszterként természetesen ismét eljövök, ahányszor csak szeretnék, és megválaszolom ezeket a kérdéseket. Itt például Tehát, hogy van-e politikai akarat a monetáris unió mélyítésére? Én úgy gondolom, hogy a politikai környezet változik. Ezt mindenki észreveszi, Franciaország, Németország változik. És a Brexit utáni, Trump utáni világ, nem tudom milyen lesz. Are changing even, even the type of discussion we're having. Tehát nem tudom, hogy milyen viták zajlanak majd a tanácsban, de most nagyon pozitív jeleket látunk, víziókat, azt látjuk, hogy dolgokat szeretnének tenni, tehát lehet, hogy erősebbek leszünk a német választások után, nem tudom, személyes vélemény. De itt a hiányosság, illetve az egységes belső piac helyzete, legalábbis véleményem szerint, amit hallunk a tanácsban, jobb lesz. Tehát több politikai akarat lesz, és több dolgot tehetünk majd. Ami Olaszországot és az adót illeti, igen, biztos vagyok benne, hogy a máltai adóhatóságok kapcsolatban vannak az olasz hatóságokkal. Összehasonlítják az adatokat, információt cserélnek, tehát most ez legyen az adócsalásról, vagy bármi másról. Tehát igazából nem hinném, hogy ez előre mutat, ami előre mutat, az az, hogy vannak intézmények, ezeket az intézményeket erősíteni kell, és a létező jogszabályokkal természetesen élni kell. Az információ csere pedig olyan lesz, ami nem volt a múltban. És semmi értelme, hogy most egy szöveget kritizáljunk, ami még nem is végleges. Tehát az OECD is elismerte, nem tudom, hogy miért, mert hogy most mi a helyzet, de most nem tudom, hogy miért kell történeteket építeni ezekre. Igen, a szakértők az IMF részéről, a bizottság részéről az a dolguk, hogy ezekre a dolgokra odafigyeljenek. És igazából nincsen dokumentálva az, amit állítanak. a német választásokig most kiváró állásponton vagyunk. Tehát a bankunió nagyon sok nyomás, nagy nyomás alatt lesz. Ami pedig a közös összevonó társasági adóalapot illeti, a transfer alapokon alapul. Tehát az OECD az, az egyiken tevékenykedik, a másikon a közös összevont társasági adóalap. Tehát mik lesznek az alapok, mik, mi lesz az alapokkal? Tehát van, aki létrehoz a fejlődő országoknak egy alapot, valaki létrehoz egy alapot a természetvédelemre, tehát nagyon sok lehetőség van. Tehát én úgy gondolom, hogy az elnökségünk alatt már beszéltünk erről. És most nem tudom, van egy további kérdés, de be kell fejeznünk, be kell fejeznünk. Tehát végzetül pedig, ahogy mondtam, tehát nem voltak túl magas elvárások, de hogyha megnézzük a rekord eredményeket, akkor szerintem eléggé büszkék is lehetünk. Köszönöm szépen, elnök úr, ismét. Köszönöm a kiváló együttműködést, köszönöm az elnökségét, tehát még nincs vége az elnökségének, tehát még a következő napokban is előre haladhatnak, és természetesen utána a jövőben is remélem, hogy nagyon jó lesz az együttműködés. Köszönöm, hogy jelen volt egy korábbi kollégánk. Köszönöm szépen a részvételt.